Good morning, colleagues. We're going to make... Jó reggelt kívánok, kollégáink! Már is elkezdjük a mai média pluralizmusról és szabadságról szóló meghallgatást. E, két óránk van csak a meghallgatás, és ezért szeretném már is elkezdeni a munkát. Tudom, hogy nem sokára megérkezik még néhány képviselő. Köszönöm mindenkinek, aki időben itt volt, megérkezett a terembe soha nem jelentéktelen téma, ez nagyon fontos a mostani kontextusban is. Drámai változásokat látunk ezen a téren, amely mindannyiunk számára ismert, ezért is örülök neki, hogy érdeklődő képviselők jelen vannak, ezen kívül Barbara Spinelli kollégámat is üdvözlöm, aki egy jelentést ír az Európai Unióban tapasztalható média szabadságról és pluralizmusról a LIBE számára. Ezen kívül még szeretném azt is elmondani, hogy interneten közvetítik a találkozónkat. Mielőtt Barbarának átadom a szót, még elmondanám, hogy amit sajtószabadságnak nevezünk, és ami ugye a demokratikus eszmeiség és az európai szellemiség alapja, rendkívül fontos minden európai parlamenti képviselő számára, és természetesen a média szabadsága feltétel minden ország csatlakozásánál az Európai Unióhoz, a kopenhágai kritériumok része, struktúránknak és jogalapunknak elengedhetetlen része. Ezen kívül e, a külpolitikánknak is e, hajtómotorja, és e, fontos emellett még az elszámoltathatóság és az, az állandóság is. Nagyon fontos, hogy a jelenlegi pillanatban is definiáljuk, hogy mit is értünk a sajtószabadsága alatt, ezért is örülök neki, hogy ilyen tapasztalt előadókat tudtunk meghívni. Először jelentéstevőnknek adom majd meg a szót, aztán pedig szakértők fognak hozzászólni, illetve előadást tartani. Készítettek számunkra a média szabadságról és pluralizmusról, a politikai osztály részéről egy tanulmányt is, amely szintén abban segít majd jelentéstevőknek és mindenkinek, hogy jobban tisztában lásson de a meghallgatás alatt ezt majd részletesebben meg, meg tudjuk tapasztalni. Ennyit szerettem monda, volna mondani, most már is átadom a szót a jelentéstevő asszonynak, megkérem, hogy mutassa be a mai meghallgatás témáját. Barbara Spinelli a szó. Grazie Presidente e grazie agli esperti che prenderanno la parola. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a szakértőknek is, akik most a meghallgatás alatt szót kérnek majd. Én vagyok a médiaszabadságnak a parlamenti jelentéstevére. Épp ezért biztosítom mindenkit, hogy az önök szavait üdvözöljük itt. Épp ezért szeretném, hogyha ez a meghallgatás, ez egy közös vállalkozás lenne, ennek a kezdete, azért, hogy az önök javaslatait és tapasztalatait is a jelenő jelentésben majd belefoglaljuk a média szabadságát befolyásolja az a tény, hogy a média szabadságról való véleményet, hogy én magam is újságíró voltam évtizedeken szeretett, érintett vagyok. Az igazi média szabadság azt jelenti, hogy a politikától és a gazdasági érdekektől független, de az a helyzet rosszabbodott, mióta legutoljára a parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel 2013-ban ebben a szakbizottságban. Most röviden szeretném bevezetni ezt a témát, mielőtt a szakértőknek megadom a szót. Elsősorban egyes országokra fogok koncentrálni, mert az információ világja tulajdonképpen mindenütt betegeskedik. Tehát épp ezért néhány megjegyzésem lenne, amely megerősíti azt a tényt, hogy mennyire változott a helyzet. Az első megjegyzésem a hamis hírek. Egyre több európai demokráciában és máshol is ez a kérdés felmerül mindenhol, tehát hogy hogyan is működik a demokrácia. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az internet és a közösségi média különösen célpontjává vált ezeknek az irányzatoknak. Bizonyos vádak felmerülnek, az álhírek azok elterjednek, és elsősorban a kiber térség stigmát, tehát megbélyegzik. Ez egy olyan betegség, amely elsősorban a fős áramlatú médiában, az újságokban láthatók. Szinte minden terrorizmus elleni háborúban álhírek kerekednek fel, hazugságok, például az iraki tömegpusztító fegyverek befetéséről. Az internet egy új interaktív térség az információ számára, amely elsősorban a fő sodró, sodró médiára van hatással. Épp ezért harcolnunk kell ellene politikai intézkedések segítségével. Ez az offenzíva elsősorban látszik az írott sajtóban, a rádióban és a televízióban mert a régi erők harcolnak az új erők ellen a saját degenerációjuk elrejtésére ha látjuk, megnézzük, hogy a 19. században mi történt, amikor az emberek tiltakoztak a nők szavazati joga ellen, eh, akkor ugyanezt a példát látjuk. Eh, hasonló eh, félelmeket fogalmaznak meg most az internettel kapcsolatban. Emögötti gondolat az, hogy a, gyakran elrejtsék az igazi tényeket. A politika is beavatkozik, és a, az érdekek befolyásolják a helyzetet. Az újságírókat megfélemlítik, és erőszakosan fordulnak feléjük. Egyre több öncenzúrát látunk, a tanács, az Európa Tanács nem régen egy kiadványt jelentetett meg, azt illetően, hogy az újságírókat egyre inkább nyomás alá helyezik. Nincsen magyarázat arra, hogy a öncenzúra mennyire is dominálja most a sajtót, Eh, a lobbistáknak a befolyása mennyire látszik. Hogy a félelem és az öncenzúra hogyan kapcsolódik eh, össze, és az országírók és a közérdekű bejelentők mindennapi munkájában ez mennyire jelentkezik. Az álhíreknek eh, az ereje, erejét és az öncenzúrát a szőnyeg alá seprik. seprik söprik gazdasági és politikai hatalmasok gyakorolják ezt mindenütt. A 1950-es évben William White beszélt erről, egy olyan filozófiáról, amely a, egy csoportnak az érdekeit képviseli tulajdonképpen a Facebook is ezt képviseli. A harmadik megjegyzésem. Az EU demokráciákban a kopenhégai hágai dilemma az tulajdonképpen megjelenik. A tagjelölt országoknak a véleménynyelvintás szabadságát bizonyítania kell a 11-es és a 10-es cikkek az Európai Karta 10-es és 11-es cikkeiben megfogalmazott értékeket kell képviselők. Az utóbbi évtizedekben a sajtószabadságban, Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban és Magyarországban is láttunk visszalépéseket. A kárta tulajdonképpen előrébb mutat, mint a megállapodás nem csak szabadságról beszél, hanem pluralizmusról a médiában. A negyedik pont a közérdekű bejelentekkel kapcsolatos. A 2013-as jelentés foglalkozik azzal, hogy szükség van arra, hogy jogilag megvédjük a közérdekű bejelentéket. Azóta tulajdonképpen a, ezeket a közérdekű bejelentőket elsősorban az interneten egyre inkább ellenőrzik és nyomást gyakorolják rájuk. Ötös megjegyzésem, ezt már említettem, ez a gazdasági válságnak a következményeivel foglalkozik, amely együtt jár a, a médiaválsággal. A a gazdasági válságnak a hatása nem csak a szabadságra, hanem a média létére hatással van. Vannak, akik már kiszámolták, hogy mikor fog elsorvadni a nyomtatott sajtó az újságírókat és a közérdekű bejelenteket támadják, és egyre inkább korlátozzák a lehetőségeiket. A, általában az újságírók nagyon kevés díjért dolgoznak, nagyon sokszor akár ingyen is. Az Európai Szociális Karta, amely kimondja a méltányos munkához való jogot, szintén figyelmen kívül van hagyva. A jogi, jogorvoslat területén ki kell alakítani egy mechanizmust, amely a sajtószabadságot elősegíti. Tavaly októberben volt egy jelentés, amely ezeket az eszközöket említi, amelyek a civil társadalomat is mellé állíthatja ezeknek a törekvéseknek. A bizottság és az Európai Bizottság és a tanács is aláírta ezt. A szerződésnek vannak cikkeje, amely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 a média pluralizmus és média szabadság intézetnek vezetője, és velünk van, aki az Európai Unió által is finanszírozott átláthatósági programokban is érintett. A CNPF nemrégiben adott ki egy tanulmányt 2016-ban a médiumok pluralizmusával kapcsolatban. 10 percre megadom a szót. Köszönöm, elnök úr szeretnék beszámolni a 2016-os felmérésünk eredményéről. Nagyon fontos indikátora ez a médiumok pluralizmusának a tagállamokban. Ezt a programot felmérés az Európai Unió finanszírozta. 2016 volt az első teljes mértékű minden 28 országra plusz Montenegrora kiterjedő felmérés. A módszer lényege, hogy négy területre térünk ki, 20 indikátorral, 200 változóval, ezek minőségiek és mennyiségiek. 28 eh, tagállami szakértő vesz ebben részt, plusz Olaszország és Málta közvetlenül a CNPF eh, eh, csapat központi munkatársai feladatkörébe tartoznak. Minden országban sor került egy peer review-ra, azaz a helyi csapat munkáját ellenérzik központilag és fordítva és gyakorlatilag algoritmussal is rendelkezünk, amely a gazdasági, a jogi és a szociológiai, politikai, társadalompolitikai tényezőket kiegyensúlyozottan veti össze. Magas, közepes vagy alacsony kockázatokról beszélünk, hogy beszéljek a 2016-os eredményekről. Az első terület a legfontosabb, ez az alapvető védelmek, az alapvető szabadságjogok védelme, ezen a területen egyértelmű, hogy Európa viszonylag jó teljesít, hiszen a törvények megvannak, az alkotmányok megvannak, ugyanakkor vannak kockázatok. Az elsődleges kockázati terület a hagyományos médiumok elérhetősége, illetve az újságírók védelme, ami sok helyzetben nem megfelelő. Az alapvető védelem eh, eredménye, a végs, végső eredmény tulajdonképpen eh, eh, ugye térképen ábrázolható. A Törökország esetében még az állampucs előtt ti adatok szerepelnek, úgyhogy meg kell ismételnünk az értékelést, de láthatóak a sárga területek a térképen, ezen kívül a következő szempont a piac pluralitása. E, mennyire átlátható a tulajdonosi szerkezet. Itt az eredmények e, kevésbé e, jók a legrosszabb eredményt a, a koncentrációban látunk a médium, médiumok tudnosi szerkezete tekintetében. 57%-os eredménye a kereskedelmi, illetve tulajdonosi befolyás a médiumok szerkesztőségi munkájában kockázati szempontból. Az általános eredmény azt mutatja, hogy a nagy kockázat eh, csak Bulgáriában és Luxemburgban áll fönn. Luxemburgban nyilvánvaló az egy kis ország, tehát ahogy mondtam, ez olyan kockázat, amit elemezni kell, meg kell néznünk, hogy mi van mögötte. Azonban nagyon sok sárga területet látunk, ahol közepes mértékű a kockázat a piaci pluralitási szempontjából. A harmadik indikátor terület az a politikai függetlenség. A politikai függetlenség a médiumok átpolitizáltságával foglalkozik, milyen mértékben tudja a közszolgálati sajtó betűteni a szerepét. Itt több helyen magas kockázatot látunk. A két indikátor, amely aggasztó, az a politikai kontroll, amely a médiumokat érinti, itt eh, közepes a kockázat, de nagyon közel van a számérték a magas kockázat küszöbéhez, illetve a szerkesztőségi függetlenség kérdése. Eh, a szerkesztőségi függetlenséget sem a kereskedelmi érdekektől, sem a kormányzati érdekektől nem nagyon tudjuk megvédeni láthatóan. Itt Törökország nagyon rossz helyzetben van, ugyanezt a problémát, vagy Montenegróban eh, problémás a helyzet, illetve látjuk a e, vörös, piros színt Szlovéniában és Magyarország területén. Az összes többi ország között is több van, amely nagyon közel van a piroshoz, e, de sok a sárga, közepes kockázatú, és Nyugat-Európa néhány országában e, nevezheti a kockázat alacsonynak. Nos, a társadalmi integráció kérdésében azt fogjuk felmérni, hogy hogyan kezelik a társadalom gyenge részét, a helyi és regionális közösségeket, a nőket, a, mozga, a fogyatékkal élőket, a etnikai kisebbségeket, és a vizsgálat eredménye az, hogy a helyzet sok helyen nem kielégítő. A kisebbségek hozzáférése a médiumokhoz olyan problémáig egyre nő, és Az elismert kisebbségek helyzete persze jobb, mint a, kevés, mint a nem elismert kisebbségek helyzete. A meglepő, de a nők hozzáférése a médiumokhoz ugyancsak problémás. Ezt az indikátort most vizsgáltuk először megdöbbentő, hogy a kockázat itt a közepes sávnak a felső részében van. A térkép megint elég rossz helyzetet mutat Görögországban, Törökországban, és eh, érdekes van a Lettországban is piros a helyzet, de nagyon sok országban közepes a kockázat szintje, ami nem kielégítő. Persze, amikor az ember zöld területet lát, az eh, nem mindig eh, jelent ideális helyzetet, E, a zöld területeken is e, ugye átlagokkal számolunk, tehát bizonyos területeken lehet, hogy jó az eredmény, más területeken lehet, hogy nagyon rossz. Hogyha mélyebben átolvassuk az e, eredményeket, a tanulmányt, akkor jobban meg lehet érteni, hogy, hogy a kockázatok hol vannak, még akkor is, hogyha az átlagérték nem tűnik um, problémásnak. Arra végkövetkeztetésre kell térnem, hogy ez a médium, médium a pluralizmusának monitoringjára szolgáló eszköz átfogó és kiegyensúlyozott, ellenőrzött és kiállta az élet próbáját. Uh, az adataink megtekinthetőek a weboldalon, mint hogy az Európai Unió támogatta a felmérést, ezért nyilván az adatokat fel lehet használni, újságírók, kutatók hozzáférhetnek. Ha az eszközt rendszeresen alkalmazzuk, akkor nagyon hasznos lehet ez az a, eszköz a helyzet ellenőrzésére, figyelemek követésére, és lehetőséget teremt arra is, hogy megértsük a kockázatokat. Uh, Nyilván, hogyha valahol a kockázatok szintjén magas, akkor érdemes eh, ennek alapján politikai választ megfogalmazni. Eh, már folyamatban van a 2018-as eh, munka, úgyhogy az els, úgyhogy most lesz az első lehetőségünk arra, hogy a helyzetet, helyzet változását teljes mértékben figyelemmel kövessük az egyik évről a másik évre, hiszen 2017 előtt nem voltak az adataink még teljes körűek. Úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos lehet ez az eszköz, tulajdonképpen egy korai riasztási rendszerként is felfogható, eh, jelzi, hogy hol kell szabályozási eh, eh, beavatkozást megfontolni. Hogyha kockázatok szisztematikussá válnak valahol, akkor nyilván ott érdemes döntéseket hozni, és be kell avatkozni, hogyha erre szükség van. Úgy gondolom, hogy ennyit szerettem volna elmondani. A helyzet nem olyan jó, mint reméltük. Sok kockázati terület van, de úgy gondolom, hogy tudunk ezeken dolgozni, és fontos, hogy továbbra is figyelemmel kövessük a helyzetet, és próbáljunk meg a lehető leghamarabb reagálni, amikor a probléma előáll. Köszönjük szépen, Párku úr. Ezeket a diákat és ezt az elemzést a meghallgatás után kitesszük majd a honlapukra is, úgyhogy ott is elérhetik, és ezzel kapcsolatban is lehet majd feltenni további kérdéseket az előadó úrnak, amennyiben még me- felmerülnek. Thijs Berman úré a következő előadás joga. Ő az OSCE média szabadsággal foglalkozó képviselője, és ezen a téren az osztály különlegesen jelentős terület, hiszen ők figyelik ezt a, ezt a területet. Köszönöm szépen, tehát már is öné a szó. Köszönöm szépen, Claude nagyon, nagyon jól esik, hogy ismerős arcokat látok itt a házban, és hogy az újságírás, illetve a politika után most az oszcénél dolgozhatom. Bécsben vagyunk tehát, ez egy független intézmény, és ez az világon az egyetlen olyan, e, a világon az egyetlen kormányközi média megfigyelő szervezet, amely tanácsot ad, monitorozza a helyzetet, riasztásokat ad ki a média szabadság, sajtószabadság területén. Eredetileg katonai ügyekben alakultunk meg, és katonai ügyekben folytatunk párbeszédet kelet és nyugat között, de aztán kiderült, hogy a biztonság kérdése az nem csak katonai kérdés, és mivel az alapításunk nem csak a katonai kérdésekkel függött össze, hanem az alapvető szabadságjogokkal is, ezért terjesztettük ki a tevékenységünket. Az alapvető szabadságjogok a társadalom alapjait kérde, képezik, és ez követett, ez, ebből következett aztán az, hogy a szűkebben vett katonai kérdésektől kiterjesztettük a tevékenységünket minden körre. Sajnos a, konkrétan nem vagyunk képesek hivatalos álláspontot, illetve bejelentéseket tenni a média szabadság területén, mert ugyan vannak hivatalok, illetve irodák, de olyan médiával foglalkozó igazgató nincs jelenleg az OSZ-ben, amely az ebsz ben amely tudna ezzel foglalkozni, és hát nem is nagyon tudjuk, hogy, hogy mikor, lesz, mikor lesz betöltve majd ez a szerep. Valahogy egy kicsit kómában van jelenleg az EBSZ. Először a újságírók biztonságáról fogok beszélni, az ellenük elkövetett zaklatás, fenyegetések és erőszak aránya egyre növekszik, különösen a nő újságírók ellen elkövetett agresszió. A digitális átmenet a második téma lesz, amit majd egy kicsit meg szeretnék beszélni, az, hogy hogy lehet a média, média szabadságát, több pluralitását megvédeni azokban a rendkívül gyors változásokkal jellemzett időkben, amikben most élünk, illetve hogy a pluralizmust a minőségi újságíráson belül, és különösen a vidéki területeken hogy tudjuk fenntartani. Harmadik pont az az, hogy a hatóságok és a kormányok nem mindig felelnek meg a kötelezettségeiknek a terrorizmus, a gyűlöletbeszéd és az extrémizmus szélsőségek ellen föl akarnak lépni, de néha ez azzal jár, hogy nagyon erős ellenőrzés alá tartják a sajtót. Úgy tűnik, hogy a sajtószabadsága nem mindenhol szerepel legmagasabban a renden. Tehát az újságírók biztonsága először is. Igen, aggasztó, hogy milyen módon növekszik az újságírók ellen elkövetett zaklatás, fenyegetés. Ugye a munka, munkákból adódóan nagyon láthatóak, nagyon könnyen elérhetőek, és a társadalom legérzékenyebb kérdéseit vetik fel, elemzik és tárják a nyilvás, nyilvánosság elé. Ez nagyon könnyű célponttá teszi őket. Hollandiában, ahonnan én jöttem, 62%-a az újságíróknak a múlt év folyamán valamiféle zaklatásnak lett kitéve, többek között hatós hatóságok részéről, vagy egyen, egyének részéről, de, és ebbe be, beletartozik a zaklatástól kezdve akár a halállal való fenyegetés is. A nő újságírók helyzete ebben az ebből a szempontból legrosszabb. Az ilyen férfi soviniszta agresszió gyakorlatilag bárki ellen, aki felmeri emelni a hangját, valóban tapasztalt, hogy ez, ez így egy, egyre elharapódzóban van, és sajnos ezt német politikai vezető még csak tovább szítja. És ez sajnos a demokratikus vitának a minőségét befolyásolja, hiszen öncenzurázáshoz vezet. Hogyha valaki egy bíráló anyagot jelentett meg, illetve szeretne megjelentetni szélsőséges mozgalmak bármi más ellen, akkor általában sajnos már át kell, hogy gondolja, hogy megéri-e ez, meg, vagy, vagy, vagy esetleg aggódnia kell a megtorló következményektől. Sajnos emellett azt is tudják, hogy a bűnüldözés nem veszi túlságosan komolyan az ilyesfajta fenyegetéseket, nem lépnek föl például az online agresszió és fenyegetés ellen, amely az újságírókat célozza. Ezen feltétlenül változtatni kell. Az öncenzúrázás nem a nyílt, demokrá... nem a nyílt demokrácia része. Egy társadalom hatékonysága és, és, és jóléte pontosan arról, attól is függ, hogy megengedje e az ilyet. Nem tolerálhatjuk az újságírók fenyegetését, már egy ki, és, és ugyanúgy kellene, ugyanolyan komolyan kellene venni és foglalkozni velem, mint mondjuk a rendőrök ellen elkövetett agresszióval. Ez a társadalom feladata lenne. Második pont digitális átmenet, Facebook, Google, bármit, bárhol, bármilyen szinten el tudunk érni az interneten és egyébként meg a reklámozási bevételek 85%-a is online reklámból származik, és ez persze lehetővé teszi azt, hogy a mindenféle vélemények leg legkülönbözőbb vélemények meglegyenek, megjelenjenek az interneten. Viszont azt látjuk, hogy a vidéki területeken, például az Egyesült Királyság területén, a vidéki területek háromnegyedén nem létezik független média. Nincs olyan média, nincs olyan sajtó, amely a helyi politikusoktól megfelelően függetlenül tudna működni, és ez nem csak itt van így, hanem Franciaországban, Hollandiában is, illetve azt látjuk, hogy a politikai ö, szervek üléseit, nem követik független sajtóorgánumok. A, a sajtóorgánumokat nagyon gyakran igen nagy nyomás éri az erős, nagy befolyással rendelkező politikai és ipari tényezők részéről. És ez az elég egésznek a paradoxonja, hogy ez a, ez a rendkívüli szabadság ugyanakkor rendkívüli kitettséget is jelent, és az újságírók egyre nagyobb nyomás alatt vannak. Ezért nagyon fontos, hogy mi megpróbáljunk segíteni abban, hogy legyen itt világ, lássuk a világos helyzet, világosan lássuk a helyzetet, és a helyzet megoldására adjunk forrásokat, illetve hogy indítsunk egy párbeszédet a megvalósítható üzleti modellek megteremtésére. Nagyon jó szöveget hoztam magammal, ott oda tettem az ajtónál az asztal, asztalra, amelyben nagyon sok jó ötletet találhatnak az ilyen kezdeményezésekre. Harmadik pont, e, kötelezettségek, elkötelezettség és a valóság néhány kormány egyenesen a régi cenzor, cenzúrázási eszközökhöz nyúlt vissza, és a hamis hírek eszközéhez, de ezek, ezek ellen mindenképpen harcolnunk kell. Ezért még több minőségi újságíróra és újságírásra van szükség. Nagy, nagyon sok fő újság, napilap tette ezt legfőbb céljává a Le Monde és mások is. Moszkvából érkező félreinformálásról és különböző hamis hírekről tudunk, de az Európai Unión belül, tagállamainkon belül is nagyon sok ilyen forrás létezik. Az ENSZ illetve az amerikai államok, valamint az Afrikai Unió együtt adott ki egy olyan nyilatkozatot néhány hónappal, elő, elő, eh, eh, néhány hónappal ezelőtt, amely a ö, eh, hamis sírek ellen elleni küzdelem mellett tette le a garast, igyekszenek a kereskedelmi érdekeket figyelmen kívül hagyva minél jobb újságírást garantálni. Látjuk például, hogy Lengyelországban a kormány rendkívül erős ellenőrzés alá tartja a sajtót. Látjuk, hogy 200 20 közszolgálati újságírót mozdítottak el a helyéről, vagy, vagy bocsátottak el az elmúlt év során. Sajnos néhány olyan tagállam úgy gondolja, hogy az alapvető szabadságjogokat nem szükséges tisztelni a terrorizmus elleni harc közben. A a New Yorki terrortámadás óta különösen erről van szó. Márpedig az újságíróknak joguk van ahhoz, hogy a forrásaik biztonságát megvédjék, már csak az adatvédelem szempontjából is. Hollandiában is azt látjuk sajnos, hogy az új terrorizmus elleni törvények miatt már nem védik megfelelőképpen a forrásokat. A német területen ugyanezt látjuk, és a szabad, és, és pedig úgy, gondjuk, úgy gondoljuk, hogy a szabad, a szólásszabadságot nem lehet korlátozni. Végül pedig a büntetésekről beszélnék. Igazából sok helyen még mindig börtönbe tudják jutatni az újságírókat. Egy jó példát tudunk mutatni viszont Máltáról, ahol a ahol a legutóbbi törvényeknek köszönhetően ez a helyzet már megváltozott. Megmutatom ezt a térképet. Itt az látható, hogy a hírnév rontásért melyik országokban jár még börtönbüntetés, illetve valamiféle más büntetés. Mi úgy gondoljuk, hogy a rontást dekriminalizálni kell, modellt, modellként kell a, mintát, mintát kell szolgálnunk a, szolgáltatnunk a világ felé, és el kell érnünk az, hogy az Európai unió belül ilyen ne legyen. Time. Köszönöm szépen. Szeretnénk a támogatóságot az újságíróknak biztosítani, ahol hiszen a munkájukat lehetetlenné teszik nagyon sokszor. Most pedig egy újságíró kép, képviselő szervezetnek a jelenlévő előadója Renáta Schröder kapszort. Renáta, néha a szó? Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a Libének, hogy egy fontos ülést tartott. Köszönöm rá Bárbara Spinellinek, hogy egy ilyen összetett kérdésben írt jelentést. Nem tudom, hogy ismernek-e bennünket. Mi 40 szakszervezetet és társulást képviselünk az Európa Tanácsban. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon fontos média monitoring és pluralizmus jelentést, amely a média szabadsággal van, foglalkozik 2014 óta azóta nagyon hasznos eszközként szolgál, hiszen kritériumokat vezettek be, és ezeket a nemzeti érdekelt feleknek ki kellene osztani. Láttam Írországban, ahol a média koncentráció kockázatot jelent, és ahol bemutattuk ezeket az eredményeket, és a, a parlamenti képviselők és másoknak a közbelépésének köszönhetően a média koncentrációt leállították. Osztjuk ezeket az aggályokat, és pedig, hogy a média koncentráció az kihívást jelent az információ sokféleségét illetően és a média szabadságát illetően. 25 évvel ezelőtt kezdtem a munkámat, az EFJ munkájában, szervezetében, akkor a média pluralizmussal és média koncentrációval még nem foglalkoztak, hiszen ez 1992 volt. Nem az Európai Parlamentnek a hibája, hiszen ők próbálták ezt bevezetni, hanem inkább a tagállamoknak a hibája, nördöknek az időszaka volt ez. Épp ezért ezek a gondolatok sosem kerültek napvilágra, és azóta a helyzet rosszabbodott, és most már tulajdonképpen példa nélkül álló médiakoncentrációt láthatunk, és az ezzel kapcsolatos problémákat itt majd felvázolom. Nyilvánvalóan a politikai programoknak ö, első sorában az álhír e, hírek elleni harc áll a média nem tud pluralista és minőségi információt biztosítani, és nekünk kell gátolni ezt a jelenséget. A a média koncentrációnak a korábban nem látott szintje, mindegy, hogy ez nemzeti vagy helyi szinten van, ön is említette a kettős szintet, és itt egyet értek önnel, amely fenyegeti az embereknek a tudáshoz, az ismeretekhez való jogot, elsősorban az, hogy kié, tehát a kinek tulajdona a média. Márpedig ezt nem nehéz európai szinten megszabályozni. Tehát azt hiszem, hogy egy e, megoldás az álhírek ellen, és e, e, megvan, de nem könnyű megvalósítani. Épp ezért nagyon örülünk, hogy önök ezzel a kérdéssel foglalkoznak. És láttam tegnap, hogy az észt soros elnökség holnap egy szemináriumot rendez a média pluralizmusról a digitális világban, és remélem, hogy ezt majd tettek is követik, és, az, és a közgyűlés foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Az EFJ nemrégi állásfoglalásában Bukarestben az Európai Bizottságnak a határozatát kritizálta, amely idén áprilisban született, a 21st Century Fox, amely Robert Murdochnak a tulajdona tevékenységét illetően. A, a piac, a TV tartalom piacával kapcsolatos volt, csak voltak a megjegyzések. Szerintünk a bizottság, az Európai Bizottságnak figyelembe kellene venni Mördöknek a domináns helyzetét, uralkodó helyzetét. És ezen kívül a Fax tévétársaságnak a szerepét Németországban, Oroszországban, az Egyesült Királyságban, ugyanis Mördök visszaélt a hatalmával és a befolyásával. Az európai média pluralitás, például a, a hírek és a rádió és tévéközvetítések mindezt nem vették figyelembe. A piaci részesedés és a szerkesztői értékek nem tették lehetővé a média monopóliumok kialakulását és az európai sokféleség kialakulását. Szeretnék az Európa Tanács ajánlásaiból egy részt kivenni, ezt tavaly fogadták el, minden európai tagállam alá írta. Ebben pedig az áll, az EU tagállamok legalábbis az Európa Tanács tagjainak el kell fogadni és végrehajtani egy tulajdonsági rendeletet azért, hogy az média pluralizmust biztosítsák, tehát az átláthatóságot, amely megelőzi a koncentrációt, és olyan kérdésekkel is foglalkozni, mint közvetett média tulajdonlás, és olyan személyeknek a tulajdonlása, akik közhivatalokat látnak el. Ez minden a jogi keret ott van, de ezeket be kell, el kell fogadtatni és végrehajtatni a tagállamokkal. Ugyanis ön is azt mondta, hogy ezeket nem hajtják végre. Most pedig négy megjegyzésem lenne az npm mel kapcsolatban, amely a jogállás illetően problémát jelent Németországban. A két jelző a, a szakmai normák ugyanis ezek azt mutatják, hogy az ország egy her, harmada, Horvátország, Lettország, Olaszország, Magyarország, stb., és nem meglepő módon Törökország is, a magas kockázatú zsákban állnak. Ez a, a, elsősorban az újságírók biztonságét jelenti. Nagyon sok országokban az újságírók elnézést, hogy ismétlem magam, a cenzúrát, öncenzúrát, megfélemlítést, munkahelyek bizonytalanságát, testi támadását, digitális támogatás kell, hogy elszenvedjenek, és ezt többen is megerősítik. Sajnos ez létezik, nem olyan régen e, az Európai Tanács, Európa Tanácsnak a, a platformja is ezt jelentette. Ezért az azt jelenti, hogy az államok eh, nem hozzák létre ezt a kedvező légkört, amely az újságírók és a média számára fontos. Az Európai Bíróság és az Európa Tanács, az EBESZ többször is említette ezeket a problémákat. A kopenhágai kritériumok fontosak, de semmi hasznuk, hogyha nem hajtják őket végre. Ez azt jelenti, hogy az országoknak biztos környezetet kellene garantálni az újságíróknak a szakmájuk gyakorlására, de sajnos nem ez a helyzet. De ezért mi úgy tartjuk, és reméljük, hogy az Európai Parlament segíteni fog, hogy az EU-t ráveszi arra, az EU tagállamokat, hogy az a miniszterek tanácsa ajánlását végrehajtja az újságírók védelmével kapcsolatban. Ezt 2016-ban fogadták el, Oroszország kivételével. Minden tagállam, Európai Uniós tagállam tagja az Európa Tanácsnak. Nem értjük, hogy miért vonakodnak a, a média szabadságnak a biztosítására Nekünk ezt ki kellene szorítanunk, és a nemzeti jogszabályokat át kell, felül kell vizsgálni, azért, hogy ezek megfegyeljenek az európai emberi jogi megállapotásnak. Mindegy, hogy milyen független szervezet, nemzeti vagy más független szervezet végzi ezt a felügyeletet de az EU tagállamok közül egyetlen sem felelt meg ennek a rendelkezésnek. Tehát egyetlen tagállam sem indította el ezt a felülvizsgálati folyamatot. Másik megjegyzésem, amely szintén fontos, a munkáják, az, az újságírók munkával kapcsolatban, ezek a munkakörülmények. Így 2016-ban ezeket belevették a monitorba, a pluralizmussal kapcsolatos monitorba. Ez különösen problémás a Cseh köztársaságban, Lettországban, Litvániában, Lengyel, Lengyelországban, Írországban többek között. Ez is ennek oka az, hogy riasszuk a résztvevőket, hiszen nem régen adtunk ki egy tanulmányt a, az újságírók bizonytalan helyzetét életen. Az Európai Kereskedelmi Intézmény keretében adtuk ki. És pedig az újságíróknak a, a kiégéséről volt szó nagyon sok ilyen esetet láttunk, ön is említette Hollandiában ezt a problémát az újságírók felteszik maguknak a kérdést, hogy miért dolgozzanak továbbként újságíróként. Tehát tulajdonképpen eh, a szakma eh, elveszti a szakmai eh, jellegét, mert ott hagyják az újságírók. Szeretnék emlékeztetni arra, az Európa Tanács ajánlásaiban az iránymutatásokra, amelyben azzal áll, hogy az EU tagállamoknak figyelnie kell a munkaügyi törvényekre, azért, hogy ne bocsáthassák el önkényesen az újságírókat, és ne lehessenek bizonytalanok a munkakörülmények. Látom, hogy már túl sokat beszéltem. De még a harmadik pont, a szerkesztői függetlenség. Ez is nagyon fontos, hiszen, mint mondtam, a mai médiában nem tükröződik a médiának a sokfélesége. Ma elsősorban E, fehér férfi újságírók dominálják, uralják a szakmát. Ez nem biztosítja a sokféleséget. Tehát erre szükség van, hogy ezt megváltoztassuk azért is, mert a menekült helyzet is erre kényszerít bennünket. Aztán szeretném a média ismereteket is említeni, és tudjuk, hogy ebbe többet kell befektetni, és nagyon fontos kérdés, a az új finanszírozási modellek is fontos, tehát kellene egy állami médiafinanszírozás azért, hogy legyen független közszolgálati média, a különböző újságírói modelleket kellene vizsgálni, és inventívnek kell lennünk, új gondolatokat, ötleteket találni, és lehet, hogy a jövő kiadói a saját sorsukat a kezükbe veszik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor megadnánk a szót Marvin Clark professzornak, aki a Mátai Egyetemről érkezett hozzánk tanulmányának címe újságírók nyomás alatt helytelen befolyásolás, félelem és öncenzúra Európában. Megkérném, hogy tartsa a 10 perces eh, keretet, hogy a képviselők tudjanak válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon becsült vendégek! A demokrácia alap értékei közé tartozik eh, az információ szabadsága, ez alapfeltétele a társadalom sikerének, fejlődésének, és az benne élő egyének fejlődésének. Az újságírók ebben a szóban nagyon fontos szerepet játszanak, ők teszik lehetővé a közéleti vitát, ők figyelnek oda arra, hogy minden rendben folyik-e, jelzik a problémákat, számon kérik a hatalmat gyakorlókat a teljesítményekkel kapcsolatban. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedben azt látjuk, hogy nagyon sok új taktikát eh, bevezettek a kritikus hangok elnyomására, a szabad szólásgyakorlás korlátozására. 2017-es jelentés az Európa Tanács 2010-es eh, jelentése aláhúzta, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem garantálják az újságírók számára a megfelelő munkakörnyezetet, és minden korábbinál több eh, újságíró kerül börtönbe. Ez a helyzet legalább egy évtizede fönnáll, és ez volt az egyik eh, legfontosabb indoka annak, hogy eh, elvégeztük a jelenlegi kutatómunkát, amelyek az eredmények most beszámolok. Igyekeztünk megbízható adatokat szerezni, amelyek lehetővé teszik a stratégiai tervezést ezen a téren. Eh, három fő kérdésre figyeltünk oda, mennyire gyakori a, a nem e, megfelelő befolyásolás, mennyire nagy a szerep a félelemnek, és hogyan függ össze e, ez a két tényező az öncenzúrával. Azt találtuk, e, gyakorlatilag majdnem ezer újságírótól kértünk kérdőíven keresztül visszajelzést, 54% eh, férfi, 46% nő volt, 46%-uk eh, már több mint 16 éve eh, újságíróként működött, és elsősorban újság napilapoknál, heti lapoknál dolgozó szakemberekről van szó, akik politikai, gazdasági, kormányzati témákon dolgoznak Három éves időszakot tekintetünk át a tanulmányban, és látni fogják, hogy a válaszadók nagyon nagy száma EU-s és nem EU-s nyugat-európai országokból eh, származnak. 23 százalékuk eh, dél-kelet-európai, 23 eh, százalék kelet-európai, 13 százalék Törökország és 6 százalék a dél-kaukázusi régióból származó újságíró volt megdöbbentő bizonyítékokat találtunk arra, amiről eddig is beszéltünk, nevezetesen, hogy a, a tisztességtelen befolyásolás rendkívül magas százalékban jelenik meg. Nyilván az újságírók önbevallás alapján gyűjtettük ezeket az adatokat, az újságírókat kérdeztük meg, hogy milyen tapasztalatok vannak az első, az elmúlt három évben. A narancs színű oszlopok igen magasak, a, a, az újságírók kétharmada e, említette a pszichológiai erőszakot, például megfélemlítést, zaklatást, és ugye elsősorban ezek a befolyásolási kísérletek közhivatalok képviselőitől és céges menedzsmentektől indultak ki az érdekcsoportok által gyakorolt megfélemlítési taktikák is gyakran előfordulnak, de a fizikai bántalmazást tapasztalt 31 százalék, e, és az eveszes kollégák említettek, említették, hogy a nőket is zaklatják, az újságíró nők 13 százaléka számolt be szexuális zaklatásról munkakörével kapcsolatban e, nagyon sokan beszámoltak arról, hogy célzott megfigyelés eh, eh, célpontjai eh, voltak. Ez befolyásolja a források, az információforrások védelmét. Úgy érzik az újságírók, hogy nem megfelelően kapnak védelmet a célzott megfigyeléssel szemben nyilván 48% arra számolt be, hogy nem tudták megvédeni az információforrásaikat, 25% pedig Eh, arról számolt be, hogy az elmúlt három évben az információ forrásként eh, általuk használt eh, személyek gyakorlatilag hátrányát látták annak, hogy szóltak az újságíróval. 23 százalék tapasztalt arra, hogy vagy letartóztatták, vagy eljárás időtettek ellene különböző törvények miatt, vagy akár büntetéssel is sújtották őket a leggyakrabbi, leggyakorabbi, leggyakorabbi törvénytípus, amit kihasználnak a üzőségjárokkal szemben, az a hitelrontásra vonatkozó törvények, de kihasználják a, a nemzetbiztonsági és a terrorizmus ellenes törvényeket is, ez segítségével hallgathatják el az újságírókat. Nos, az újságírók nagy százaléka, 46 százaléka azt mondta, hogy nincs megfelelő mechanizmus arra, hogy ezeket az eseteket jelentsék. E, a szakszervezeti tagok e, e, sem jelentették 40%-ban ezeket az eseteket, még a szakszervezetnek sem. Nos, a félelemet úgy fogalmaztuk el, hogy a saját megítélésük szerint mekkora valószínűsége annak, hogy egy-egy helyzet előfordulhat, kezdve a fizikai erőszaktól bántalmazástól, a pszichológiai erőszakon, az eh, zaklatáson keresztül eh, az érdekcsoportok általi megfélemlítésig láthatók voltak a számeredmények. Nos, a minta egyharmada aggódott saját személyes eh, biztonsága, barátaik és családtagjaik biztonsága miatt, és 40 százalékuk úgy ítélte meg, hogy a személyes életét befolyásolják ezek a félelmek. Nyilván nagyon sok mindent vizsgáltunk, és ennek töredékére tudok csak beszámolni, de látjuk, hogy a kiégés, a stressz milyen gyakori. 37% Gyakorlatilag ezek a tényezők arra mutatnak, hogy, hogy az öncenzúra igen nagy arányú, ezen félelmek miatt többen beszámolnak arról, hogy a kritikus történetek esetében igyekeztek finoman fogalmazni, sokan arról beszéltek, hogy visszafogták, bizonyos információkat nem hoztak nyilvánosságra, 15% számolt be arról, hogy bizonyos kritikus történetekről inkább úgy nézettek, hogy nem is írnak. De azért nem teljesen negatív a kép, hiszen e, egy, feltettük egy fontos kérdést. A, néha azt tapasztaljuk, hogy amikor emberek e, e, erőszakot, megfélemtést tapasztalnak, akkor még keményebbé válnak. 36% eh, számolt be arról, hogy ilyen eh, drámai eh, hatások után elkötelezettebbek lettek, hogy még keményebben, komolyabban megyik a saját munkájukat. Egyikük azt mondta, hogy nagyon sokat gyűl, tanultam a gyűlölködő kommentekből, ez csak azt mutatja, hogy, hogy releváns az, amit írok. Nagyon sok olyan újságíró van, aki tehát az aklatások megfelelődés ellenére is elkötelezett amellett, hogy az igazságra beszámoljon. E, ha megnézzük, hogy a befolyásolás e, e, hogy oszlik meg területenként, itt az eredmények egy részére tudok csak vázlatosan beszélni. és csak azon a területekről beszélek, amelyek az EU-s és nem EU-s nyugat-európai országok vonalkoznak. A fizikai zaklatás, fizikai bántalmazás a dél régióban és Törökországban a gyakoribb, de nagyon gyakran előfordul más régióban is, ideértve az Európai Uniót és a nem Európai Uniós nyugati országokat is. Valaki korábban említette, hogy ez olyan probléma, amely mindenütt fönnáll, és nem csak a szokásos történetekről van szó, tehát nem csak azok az országokról, ahol hagyományosan tehát azokban az országban is, ahol a demokrácia hagyományosan erős, ott is fizikai bántalmazásra kerül és hazugságokra szemben. A szexuális zaklatás a legmagasabb Törökországban, illetve ugyanígy magas az EU-s és nem EU-s nyugat-európai országban is magas, főleg a nőkkel szemben. A törökországi újságírók számoltak be arról, hogy Náluk ott a leggyakoribb a célzott megfigyelés, ugyanakkor az általában magas szintű minden az öt régióban. A kiberzaklatás, internetes zaklatás megint csak Törökországon ott legmagasabb, de sehol nem alacsony. Ha megnézzük a bírósági megfélemlítés, igazságügyi, eh, igazságszolgáltatási eszközökkel történő megfélemlítést, akkor azt látjuk, hogy eh, valóban leggyakrabban a hitelrontási, rossz hírnőkeltési eh, törvény az, amit felhasználnak az újságírók elhallgatására, korlátozására. Nos, a tanulmány nagyon sok ajánlást tesz, de elsősorban arra kér, kéri az új, a tagállamokat, hogy jól lett ezt az ajánlást valóban aláírták, jól lenne, hogyha ezt is hajtanák. Ez a nemzeti hatóságok feladata, maradéktanú végre hajtaniuk a 2016-os ajánlást az újságírók és az újságírás védelméről és az újságírók és egyéb média szereplők biztonságáról. Így szükség a erőszak megelőzésére, az újságírók megvédésére, az elkövetők elleni eljárásra, az információ terjesztésére, illetve a szemléletformálásra. A tanulmány eh, azt is arra is javaslatot tesz, hogy az Európa Tanács tagállamai teljes mértékben támaszkodjanak eh, erre a platformra az újságírók biztonságának megteremtése érdekében. Ez a platform 2015 áprilisában indult, és eh, viszonylag sikeres történetnek is tekinthetjük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Um, Köszönöm szépen, Klárk asszony. Mielőtt megkezdjük a kérdések, válaszok feltevését, a LIBE által kérvényezett tanulmány bemutatására kérném fel Bárt Petra professzorasszonyt, és megkérném, hogy csak 10 percet használjon mindenre, mert nagyon szoros a napi, napi rendünk, és egyébként mindenki megkapta a tanulmányt, úgyhogy kérem, hogy csak a legfontosabb gondolatokat emelje ki, hiszen nagyon sokan szeretnének még hozzászólni a témához. Nagyon szépen köszönöm tehát, hogy ezt meg tudja tenni, meg is adom önnek mindjárt a szót. Once again. Okay. Köszönöm szépen. Nagy örömmel bemutatom a LIBE szakbizottság által kérvényezett tanulmányt, amelyet a polgári jogokkal és alkotmányjogokkal foglalkozó politikai osztály készített el. A kutatást Bayer Judit kollégám és én magam készítettük el az európai politikai tanulmány, tanulmányok, illetve ezen belül az igazságügyi szekció készített el. A média pluralizmusa a média szabadságának, a sajtószabadságának a feltétele, és ez nem csak a és, és ez el, e, elkerül, segít elkerülni azt, hogy különböző jogi kiskapuk legyenek az Európai Parlament is rámutatott, hogy az Európai Unión belül nagyon sok tagállamban van ezzel gond, de nem, tudtuk, nem tudták eldönteni, hogy milyen lépéseket kell ezzel tenni. És mindez annak, annak ellenére, hogy nem kellene, hogy ez legyen, mindenféle pénzügyi és kulturális problémákba ütközik ennek a megvalósítása. A digitalizáció ehhez csak hozzáad. Ad. Azt látjuk, hogy amikor politikai és gazdasági nyomás, nyomást gyakorolnak, illetve közösen próbálnak nyomást gyakorolni, akkor itt rögtön sérülnek a média jogok. A, az európai megközelítést mindenképpen össze kell kötni a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok kérdésével, és állandó ellenőrzés alatt kell tartani a helyzetet. Az bizonyos tagállamokban tapasztalható legutóbbi politikai fejlemények, illetve a szélsőségesség és a populizmus elharapozása különösen arra utalt, hogy fontos a fellépés, fontos a helyzet kezelése. A pluralizmus megvalósításának kötelezettsége a vélemény kifejezés szabadságának elszellemiségéből következik a tagállamok kötelezettsége a hatékony pluralizmus megteremtése. Egyrészt nem szabad, hogy az állam beavatkozzon és így módon torzítsa a médiapiacot, ugyanakkor biztosítaniuk kell megfelelő hatékonyságú jogszabályokkal, hogy megfelelő pluralitás létezzen a sajtó területén mi egy ezen kívül azt állítjuk, hogy az Európai Uniónak megvannak a kompetenciái arra, hogy a média pluralizmusát jogszabályokkal szabályozza. Konkrétan ezek nincsenek kifejezve, de átvitt ételemben nagyon sok szinten léteznek az Európai Uniós rendszerben. Negatív konzekvenciáról van szó egyrészt, tehát a, ha nem felelnek meg a tagállamok ennek a kötelezettségnek, akkor a kettes vagy a hetes cikk alkalmazásával lehet ez ellen fellépni. Ezen kívül az Európai Unió alapvető jogi kartájának 11-es cikke, és ezen a második bekezdés is kijelenti, hogy a sajtószabadságot szabadságot tiszteletben kell tartani. És az Európai Bíróság egyébként foglalkozik is olyan ügyekkel, ahol ez nem valósul meg. Azon kívül íratlan társadalmi szerződés létezik ugyanerről a polgári jogok területén is, illetve a tagállamok politikájában a média pluralizmus akadályozása gyakorlatilag az Európai Unió alapvető szellemiségét korlátozza. Minden megvalósítási mechanizmus úgy kellene, hogy működjön, hogy megbízható, állandó, rendszeres ellenőrzés folyik, minőségi ellenőrzés folyik, és minden tagállamokban folyamatosan elemzik a létező kockázatokat. Az Európai Parlament 2016. október 25-én a médiapluralizmusról szóló tanulmányunk benyújtása után néhány hónappal egy állásfoglalásban szólította fel a bizottságot arra, hogy hogy, hogy adjanak ki ajánlásokat egy olyan mechanizmusra vonatkozóan, amely a média pluralizmust fenyegető potenciális kockázatokat elemezni. Minden tagállamban egy független szakértői bizottság kellene, hogy felmérje a helyzetet, illetve megnézi azt, hogy milyen kockázatok vannak a sajtószabadság helyén, területén, és az Európai Unió aztán a kormányokkal együttműködésben kell, hogy javítson a helyzeten különböző intézkedések és fellépések megtételével. A magas szintű kockázatok elemzésekor egy végrehajtási, jogérvényesítési eljárást kellene vagy az 58-as, vagy a 7-es, 258-as, vagy a 7-es cikk alapján elindítani a tagállam ellen. Köszönöm szépen, most Bayer kollégámnak adom meg a szót. A média pluralizmusról szóló kutatásainkon, kutatásainkra építve, ugye ahogy elmondtuk, egy sor adat alapján úgy találtuk, hogy az Európai Uniónak korlátozott kompetenciái vannak, de készítettünk egy minőségi, méremenő interjúkon alapuló ö, tanulmányt is, amelyet ö, országokon belüli szakértők interjúja alapján készítettünk el. Ö, úgy éreztük ugyanis, hogy kívülről nem feltétlenül látható ezeknek a mechanizmusoknak a működése kérdéseket tettünk föl, különösen az állam szerepére nézve, illetve a beavat, az állami beavatkozás láthatóságára nézve. Olyan tagállamokat választottunk ki, amelyekből valószínűsíthető volt, hogy világos válaszokat kapunk. Itt láthatók az eredmények a kiválasztott országokat pirossal jeleztük, ott magas vagy közepes a politikai, illetve a tulajdonosi befolyás kockázata. Nem minden tagállamban van minden kockázat jelen, de úgy gondoljuk, hogy minden tagállam hasznosíthatja azokat az ajánlásokat, amelyeket a tulajdonlás, illetve az ellenőrzés, az állami támogatás, illetve a kock- az oktatási programok terén meg lehet tenni a különböző kockázati faktorok között először is a a szektorokon átnyúló tulajdonlás, illetve a közös tulajdonlás esete az egyik érdekes, amely különösen a közbeszerzések területén jelenik meg, illetve az olyan állami reklámozás jelensége, amely például Bulgáriában, maradj Magyarországon, Görögországban és Lengyelországon jelenik meg, míg más országokban ez nem annyira hangsúlyos. De ezek az elemek egy informális szer, hálózatot alkotnak a média ágazat és a politika bevonásával, amelyben nagyon nehéz a média szabadságát megőrizni. Gyakorlatilag kvantitatív helyett kvalitatív problémává alakítja ezt a kérdést. Itt láthatjuk a soft cenzor, cenzúra a rejtett cenzúra működési mechanizmusát. Látjuk, hogy a kormány különböző módon finan, tudja finanszírozni a médiát, nem közvetlenül, hanem például az építőiparon, közlekedési szektoron, akár bankszektoron keresztül közvetve, sőt most már a föltulajdonlás is megjelent Magyarországon, mivel a mezőgazdaság nagyon nagy Európai Uniós támogatásokat kap. Aztán itt megjelenthetnek olyan osztalékok, amelyek például a megfelelően író sajtóorgánumoknak jutnak, és ez ezen a mechanizmuson keresztül gyakorlatilag közpénzeket csatornáznak be kormányhoz közel álló ágazatokba, illetve cégekbe, és aztán ezek finoman, de határozottan támogatják a sajtót. Itt látjuk, hogy Franciaországban, Romániában és Olaszországban hogy néz ki a helyzet. Indirekt, tehát közvetett finanszírozásról van szó. Látjuk, hogy Magyarországon is ez volt, de azóta növekedett a közvetlen támogatás is. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy most már inkább kormány által kijelölt emberek vásárolják föl a különböző sajtóorgánumokat, és aztán bankokon vagy más csatornákon keresztül a kormány finanszírozza ezeket. A következtetéseink. Ez a cenzúrázás tehát nem törvényeken keresztül működik, hanem különböző tulajdonosi struktúrákon és finanszírozási struktúrákon keresztül, tehát kívülről nem látható csak akkor, hogyha az ember az adott társadalom összefüggéseit ismeri. Minden megvizsgált tagállamban jelen volt ez bizonyos szintig, de a fiatalabb demokráciákban hangsúlyosabban. Ebben a földrajzi ezen a földrajzi területen, tehát olyan szinteket ér már el ez az összefonódás, hogy a, amely, amely az, amelyből az következik, hogy a sajtó nem tud szabadon működni, és hát nem egy afrikai diktatúráról van szó, hanem az Európai Uniós tagállamokról. Ezen kívül az ellenőrzési rendszer ugyan működhet, de az egész tulajdonlási és összefüggési rendszer alakult át és torzult el úgy, hogy mégiscsak rosszul működik a média, és ez egy demokratikus, de a demokratikus hiányosság, illetve a demokratikus deficitnek tudható be, hogy ez így működik, és így aztán a választásokat is eltorzíthatja a sajtó ilyenfajta szerepe, illetve működése. Elnök, elnézést kérek, de még tíz felszólalót szeretnék, felszólnak szeretnék szót adni Mm, három nagyon fontos jelentésünk is van még a mai meghallgatás után, és már kilencen szeretnének hozzászólni az előadásokhoz, valamint még a, a szakértők ezután reagálni is fognak a válaszokra. Úgyhogy azt szeretném kérni, hölgyem, hogy most már fejeze be az előadását. Hatalmas munkáról van szó természetesen, de a kérdésekre szeretnék időt hagyni jó, rendben, ez az utolsó diám. Elnök, igen, kérem szépen, hogy fejezze be az előadását, de néhány mondattal, mert mindenkinek megvan egyébként írásban is a jelentés. Köszönöm szépen. Tehát három célt szeretnénk elérni az ajánlásainkkal. Egyrészt azt, hogy a már meglévő kompet, az Európai Uniós kompetenciák alapján tudjunk fellépni, tehát az átláthatóság, az állami támogatási szabályok alapján. Második célunk az az, hogy mindenképpen megmaradjon a tagállamok saját működési területe, illetve hogy nagyon kis változtatásokról kell, változtatásokat kelljen tenni döntéshozatali szinten. Minden esetre első lépésekként strukturális első lépéseken majd hosszú távon strukturális változtatásokat tudunk elérni, akkor részletesen ezeket az ajánlásokat nem fogom bemutatni. Természetesen a jelentésben ezt mindenki megkapta. Elnök, igen, köszönöm szépen, ahogy mondtam, mindenki megkapta írásban a jelentést, úgyhogy megkérem a kollégáimat, hogy nézzék meg a jelentést, és különösen az ajánlásokat olvassák el. Nagyon szépen köszönöm az előadást, kiváló munkát végeztek, és elnézést kérek, hogy ilyen gyorsan be kellett fejeznie az előadást. Mert még van három rendi pont is. Most akkor jönnek a képviselők hozzászólásai. Nagyon szépen köszönjük ezt a munkát és talán ezzel kapcsolatban lesznek kérdések, és akkor lesz ideje ezeket megválaszolni. Nos, akkor kérem mindenki két percben tegye fel a megjegyzését vagy a kérdését, és a kérdéseiket pedig címézzék a panel tagjainak. Nos, akkor abban a sorrendben kérem a kollégákat, akik ahogy feliratkoztak, tehát két percben maximum. Tessék. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon fontos ez a kérdés. Nagyon sajnálom, hogy, hogy e- a vittára vita során drasztikus tényeket hallottunk. Például, hogy az államoknak a lépései, például idén a francia állam egy olyan döntést hozott, hogy megtiltják a, az abortuszt. Aztán a pszichológiai nyomásnak a megtiltása. Ez abszurd. Ugyanis ilyenfajta nyomással kell nekünk szembenézni. Már tulajdonképpen ott tartunk, mint a vietnámi háború alatt. Nagyon sok surlódást elkerülhettünk volna nagyon sokszor nem is említettük, hogy milyen fajta nyomást gyakorolnak. Ha most, ha az abortusz törvényt tekintjük, akkor láthatjuk, hogy olyan intézkedések vannak, amely a média szabadságot is korlátozzák. Tegnap beszéltünk az álhírekről. Tehát Tudjuk, hogy nagyon sok álhír kering, és ez a média szabadság problémáját is mutatja. Azt, hogy tulajdonképpen szelektív igazságszolgáltatást alkalmaznak. Ha egy liberális kormány hoz intézkedéseket a véleménynyilvánlátás szabadsága ellen, akkor az rendben van, de hogyha egy konzervatív kormány ugyanilyen intézkedéseket hoz, akkor már egész másról van szó. Nagyon szépen köszönöm. Lengyelül szólok hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindegyik szakértőnek a felvilágosító előadásukat. Nagyon sokat tanultunk önöktől ezzel a témával kapcsolatban. Az álhírek nyilvánvalóan ezen kívül az újságőrökre gyakorolt nyomás nagyon jelentős. Én lengyel vagyok, így első kézből ismerem a média szabadsággal kapcsolatos korlátozásokat. A, jelen, a dolgok jelenlegi állása szerint az információ tájékoztatás az a propagandára hasonlít. Akiket az embereket felhívják arra, hogy járuljanak hozzá a vitához, ugyanakkor korlátozzák a média szabadságát. Tehát ez azt jelenti, hogy nem megfelelő mechanizmusok segítik ezt a, ennek a problémának a megoldását. Ha az ilyenfajta beavatkozást korlátozzák egy párt részéről, akkor ez a helyzet. Aztán a média hatalmának a koncentrációja nekünk tulajdonképpen éppenséggel az ellenkezőjét kellene eh, tenni, dekoncentrá- tehát a dekoncentrációt eh, megvalósítani, azzal, hogy bizonyos törvényeket eh, vezetünk be. Nos, hogy tudunk reagálni európai szinten ezekre a tényekre? A, a, az újságíró munka minősége nagyon fontos, és ez a munka nagyon fontos a szabadság és a demokrácia szempontjából. Anna Gamas. Nagyon szépen köszönöm hogy ezt az alkalmat, hogy egy ilyen meghallgatást tarthatunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a média koncentráció Portugáliában hogyan érintett, hiszen az EU bizottság, Európai Bizottság nem reagált, nem látta előre ezt. E, az első e, lépése a média moguloknak az volt, hogy ellenőrözzék a portugál e, médiát, tehát a, hogy mi jelenik meg a médiában annak ellenére, hogy a portugál média fantasztikus munkát végez, hiszen a panamai dokumentumok kapcsán a pénzmosás, vagy a, az adó ellenőrzés, a trojka munkássága alatt, amikor 10 milliárdot utaltak át offshore bankokba. Vagy pedig a katonai anyagoknak az ellopása kérdésének, ez mind megjelent a médiában, ezért mondom, hogy fantasztikus a munkájuk. Természetesen az országírók ott is fenyegetésekkel kell, hogy éljenek, és zaklatásnak, erőszakos közbelépéseknek, akár csak a többi európai országban. A magyar és a török helyzet különösen riasztó. A kérdésem a következő. Az Euronews az euró szót tüntette fel, tehát ez a maximális szabadságot, pluralizmust, hatékonyságát jelenteni a jelentésekben. De hallottuk, hogy sok probléma van az Euronews-zal is, és pedig, hogy külföldi tőke ellenőrizi. Ez nem csak a Sky News-zal és a Fox News-zal kapcsolatos. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezzel egyáltalán nem politikai módon jár el a rángalmazási felegetéseket. Mi is érezzük. Én, én magam is kaptam a Euronews-tól és egy fenyegetést a rágalmazással, ami, ami amiatt, hogy mit mondtam a Euronews-ról. De hát ezt én nem fogom fel fenyegetésnek, hiszen pont ezért hoztam fel ezt a kérdést. De nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság egy kulcsfontosságú kérdésként tekintse ezt a demokrácia a szerződésben foglalt feladata miatt, és nem csak gazdasági kérdésként. Köszönöm szépen, hogy az Köszönöm szépen. Először is nagyon szépen köszönjük ezt a, az előadást. A média pluralizmus és szabadság nagyon fontos az e, liberális demokrácia szempontjából. De azért szeretnék néhány kritikus megjegyzést tenni, vagy pedig vitatott kérdéseket feltenni a különböző kontextusokban említették, nem szabad vadnak leszni. Montenegróval és Törökországgal van sok kritikus megjátszás, de legalább két tagállam van, Lengyelország és, és Magyarország, ahol szesztimutikusan visszaélnek a média szabadsággal és pluralizmussal Épp ezért világosan kell látnunk, hogy a liberális demokráciákban mindig is nem megfelelően fogják használni a szabadságot és a pluralizmust. Két példám lesz. Berman úr említette azt a a nehéz helyzet, amely a helyi és a regionális média nyomtatott sajtóval kapcsolatban mindegy most, hogy Magyarországról vagy Lengyelországról beszélünk, hogy ez, ugyanis ez, ezek a sajtói médiumok nagyon fontos információs források. Épp ezért nagyon fontos a véleményünk ezekről a médiumokról. Aztán a másik az álhírek, a félretájékoztatás, az a ném lengyel és a, lengyel és a magyar kormánynak a hivatalos politikája. Ez egy mélyen méreható politikai kérdés. Épp ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük az EU hatáskörét a média pluralizmus terén és a média szabadság terén. Köszönjük szépen, Cecil Kinder. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni mindenkinek ezt az esélyt, hogy próbál, foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. Valóban igaz, hogy e, nem szabad lemondani a demokratikus szabadságjogainkról ez egy nagyon lényeges font, ugyanis Európa a szabadság talaján született meg. A, a média szabadságának és a pluralizmusának a talaját. Ugyanakkor szeretnék feltenni egy kérdést. Egyetértek önökkel, hogy az álhírek veszélyeztetik a demokráciát. Ez a digitalizációnak az eredménye. Ezt a média vezette, és elértünk addig a pontunk, ahol az álhír az egész webet végig járja. Mindenki azt mondhatja, amit akar, tehát ez már a senki földje tulajdonképpen és senki sem vonja őket felelősségre, hiszen ez jelenti a demokráciát. Épp ezért olyan szabályokat kellene bevezetni, amelyek a felelősségre vonják ezeket az embereket, mind kulturális, mind jogalkotási szabályokra szükség van. Mit tehetünk? Hol van az a határvonal, amit nem szabad átlépni? talán egy párbeszéd megindításával a hazugságokat kiköszöbölhetjük, hiszen ez a senki földje. Mindenkinek védetnek kellene magát látni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekesek voltak a hozzászólások. És Vreau să adresez o întrebare experților. Știrile false... Szeretném megkérni, szakért, megkérdezni a szakértőket, hogy úgy gondolom, eh, ez a demokratikus demokrácia minőségét is befolyásolja. Arról van szó, hogy egy másfajta eh, minőségi eh, sajtóra lenne szükségünk, ezért szükség lenne egy olyan mezős látunk, amely a demokráciát, demokráciát ellenérzi a médiumok világában. Ugye a fake news, az álhírek és a rossz minőségű újságírás valóban nagy problémákat jelent. Nagyon sokszor ezeket a fék álhíreket fizetett újságírók, vagy nem is újságírók generálják, akik bizonyos érdekeket képviselnek. Úgy gondolom, hogy szabadságjogaink alkalmazákkal ahhoz, hogy éljünk a szabadságjogainkkal, hozzá kapcsolódik az is, hogy a felelősségünket fölvállaljuk. Olyan újságírókról beszélünk, akiket, akiket munkájuk közben zaklatnak, más, más, másrészt pedig a rossz minőségű és sajátos érdekeket képviselő fizető újságírókat pedig, pedig senki nem zaklatja. Erről mit gondolnak? Elnök, Sofint Ferdnek adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, köszönöm a panel résztvevőinek az előadásokat, és Barbara Spinellinek a jelentéstevői munkát. Nagyon könnyű egyetérteni abban, hogy a média szabadsága és pluralitása fontos, de amikor az elveket gyakorlattá szeretnénk váltani, akkor látjuk, hogy ez nem annyira könnyű. És az is bonyolítja ezt a feladatot, hogy a média már nem csak az újságírásról szól, a szociális média hangsúlya egyre nagyobb, és az a paradox helyzet állt elő, hogy az álhírek igazából valahol ugyanúgy részét képezik a média szabadságának és pluralizmusának, hiszen az, az, az újságírónak van milyen itt, mert itt újságíró etikára számít, szám, támaszkodni, de az álhírek, álhíreket bárki bárhova fölteheti, bárhol megjelentheti. Tehát nagyon óvatosan kell az álhírek visszaszorításáról is beszélni. Egyszerűen, ahogy nagyon sokan jól mondják, azzal kell ellene hatnunk, ellenük hatnunk, hogy az igazságot ö, írjuk meg. Berman úr nagyon érdekes dolgot említett, azt, hogy az újságírói szabadságot a terrorizmus elleni jogszabályok is korlátozzák. Azt hiszem ezt fontos látni. Például ma a holland parlament is elfogadott egy olyan terrorizmus ellenes jogszabályt, amely fenyegeti majd az újságírók, az újságírás szabadságát, illetve az újságírók forrásainak helyzetét ezt fontos figyelembe venni, illetve szem előtt tartani. Ugyanakkor azt, mondja, azt mondta valaki, hogy a hírnévrontással kapcsolatos jogszabályokat kezdik visszavonni, de sajnos az istenkáromlásra vonatkozó jogszabályok még mindig sok tagállamban élnek, úgyhogy ezekkel is foglalkozni kell. Kérdésem az lenne, hogy a sajtó közfinanszírozása, illetve a nagyobb méretű közszolgálati sajtó jó ötlet, de ugyanakkor megvan annak a kockázata, hogy ezáltal a, az állam befolyása is nagyobb lehet. erről mi a véleménye a panelnek. Aztán a sajtóorgánumok tulajdonjoga, illetve a médiakoncentráció. Azt kérdezném, hogy csak tagállamonként nézték meg a koncentrációt, vagy határokon átnyúló jelleggel is és megvizsgálták-e azt, hogy a pluralizmus számára ez milyen következményekkel jár. És még két utolsó megjegyzésem lenne, az egyik, amelyet az előttem szóló is említett. Maguk az újságírók is le kellene, hogy folytassák ezt a vitát, illetve az újságírói mércékről, etikáról szóló vitát, mert nagyon sok botrány pattant ki, és ugye nagyon sokszor még mindig arról van szó, hogy a, a sajtóorgánumok tulajdonosai is újságírók, tehát saját magukkal szemben is kritikusabban kellene viselkedniük. Végül pedig a parlament azt tudja tenni, hogy a média pluralizmusának ellenőrzése állandóan kellene, hogy működjön, illetve részét kell képezze egy szélesebb jellegű szabadságjogokról szóló jelentésnek. Elnök, köszönöm szépen, Gál Kingája a szó. Az előadóknak a, az érdekes felvetéseiket, és a hozzájárulásukat ehhez a meghallgatáshoz, illetve a készülő jelentéshez. Hiányoltam az újságírói felelősség felvetését, a valótlan hírek terjesztését, az álhírek kérdését, és, de azzal, hogy Söder asszony elmondta, hogy van egy elszakmajatlansága az újságírásnak úgy gondolom, hogy ezt eh, érthetjük eh, erre a területre is. Amiről eh, szót kértem, elnök úr, az egy az összefügg azzal a, a bizottság által, a Libe bizottság által megrendelt tanulmányjal, aminek a, a részleteiből hallhattunk itt az imént a, a panelbeszélgetés vagy a végén. Meg kell mondanom, hogy ez a tanulmány és annak a Magyarországgal foglalkozó része különösen hiszen magyar képviselő vagyok és ismerem a magyarországi helyzetet, olyannyira elfogult és olyan szinten van tele csúsztatásokkal és összeesküvés elméletekkel, hogy azt az érzést kelti bennem, mintha nem egy tanulmányt, hanem a bulvár sajtót olvastam volna. Tehát minőséginek semmiképp nem mondható. Összeveszésekről, árulásokról szól a mai magát szakmainak feltüntető anyag, mely véleményem szerint minden tehát bulvársajtóba sajtóba beleillik, de egy szakmai tanulmány semmiképpen, szakmai tanulmánynak semmiképpen nem nevezhető. Számos botrányos valótlanságot mond el, és az a furcsa az egészben, hogy ezen az állításokat vagy abszolút semmivel nem támasztja alá, vagy legjobb esetben maga is aláírja. A legjobb esetben magyar nyelvű, meglehetősen szubjektív újságcikkekkel, Facebook képpel, bejegyzésekkel újságcikkekre való hivatkozásokkal. Tehát én úgy gondolom, hogy mindennek nincsen mit keresni egy tudományos szintű tanulmányban. És végigolvasva figyelmesen ezt a részt, az, azt szűrtem le, hogy végül is semmivel több gond nincsen a magyar médiapluralizmussal, mint más tagállamban, hiszen igenis a különböző egymástól eltérő politikai gondolatok és gyakran akár hamis állítások erőteljesen megjelenhetnek a magyar sajtóban, és ezeket be lehet venni egy ilyen szakmai, magát szakmainak nevező anyagba. Azért vetem fel ezt a problémát, elnök úr, mert ezt a tanulmányt az, mi rendeltük meg, mármint a bizottság, a, a, a Libe bizottság, és úgy gondolom, hogy ezek után számos intézmény jogosan fogja ezt majd már alapforrásként kezelni már nem kérdőjelezi meg az igazság erejét egy ilyennek, és csak sajnálni tudom azokat a döntéshozókat, akiknek ezek után objektív döntést kell hoznia ilyen szubjektív és teljesen elfogult adatok vagy, vagy szubjektív ír, ír, anyagok összevágása kapcsán. Már önmagában az, hogy azonnal javasolja a hetes cikk alkalmazását a bizottság felé, illetve 285-ös paragrafus alkalmazását a bizottság felé azoknak, akik úgymond high risk, tehát kifejezetten veszélyeztetett országoknak minősülnek, azt az érzést kelti bennem, hogy talán eleve megrendelésre készült. Okay, thank you. Uh, Mr. Mello, please. Brevemente, Sr. Presidente, apenas uma, uma pergunta. Enfim, a, a liberdade de imprensa... Köszönöm a szót. A sajtó függetlenséget jelent. Az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy pártokon alapuló módon használják ki az újságírást, a sajtó bizonyos területein politikai motivációk mozgatják az újságírást. Néhány országban ez egészen világosan kidomborodik az újságokban teljesen világosan látható. Vannak olyan országok, ahol az újságírók azt állítják, hogy függetlenek, és nem, nem parancsolnak nekik felülről, de gyakorlatilag mégis az ennek az ellenkezője igaz. Tehát a politika, politikusok kiválóan tudják az üzeneteiket a sajton keresztül közvetíteni, anélkül, hogy ez feltűnne bárkinek. Tehát igazából az a feladatunk, hogy a média és a politikusok között közötti összefüggést hogy szeretnénk alakítani, és hogy látják a szerepüket az újságírók a mai világban. Elnök, köszönöm. Szeretne valaki még hozzászólni? Igen, Katrin, nagyon röviden kérlek. Nagyon szépen köszönöm a szót. Köszönöm a vendégeinknek ezt az átfogó áttekintést, ami az információ szabadságának témájában adtak. Hát az információ szabadsága az Európai Unió alapvető értéke. Köszönöm szépen jelentéstevő társamnak ezt a jelentést. Pár úr az előadásában megemlítette azt a tényt, hogy jogszabályok területén kiváló a helyzet, mégis nagyon sok helyen kockázatok léteznek. Schröder asszony viszont azt mondta, hogy közös szel, rendszerre van szükség annak érdekében, hogy az újságírókat megvédjük a nyomás gyakorlástól. Az információ szabadságának biztosítására, tehát ez az egyik fontos dolog. Megkérdezném, hogy még milyen lépéseket ajánlanának a panel résztvevői. Sokan beszéltek az álhírekről is, ezekkel kapcsolatban is kellene fellépéseket tenni, meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt a vélemény kifejezés szabadsága, a média szabadsága között egyrésztől, másrésztől pedig a között, hogy kiszűrjük az álhíreket. A nők sajtóhoz való hozzáférésre. Sajnos a nőket sokkal nagyobb nyomás alá, nyomás alatt látjuk, és sokkal nagyobb zaklatás éri őket. Mit tudunk ez ellen tenni, hiszen ez is égető probléma. Spinelli asszony is mondta, hogy a közérdekű informátorok szerepét is meg kell nézni, ezzel kapcsolatban is ki kell alakítani egységes európai álláspontot. Szakértőink véleményét erről is megkérdezném elnök. Én is szeretnék még föltenni Clark professzornak, vagy Söder asszonynak egy kérdést. Sophie Intervelt hez kapcsolódva a média koncentrálódásáról kérdeznék én is. Tehát a koncentrálódás azt eredményezheti, hogy egyrésztről a politikai pártok ellen vagy személyek ellen masszív, tömeges e, e, támadásokat e, lehet elindítani, de akár nők ellen, nő politikusok ellen. Tehát a média maga támadást intézhet személyes támadást indíthat politikusok ellen, akár mert nők, akár mert színesbőrű emberek, vagy valamiféle véleményt képviselnek, és ez azt eredményezheti, hogy visszafogottabbak lesznek a tevékenységükben. Azt látjuk, hogy ez a ez a pszicho, pszichés, mentális nyomás a média részéről szintén része a képnek, és a jó újságírásról szóló, illetve az újságírás helyzetéről szóló tanulmánynak ez is része kell, hogy legyen, mert ez a jelenség is létezik, tehát a média tulajdonosai ilyen módon is nyomást tudnak gyakorolni a politikára. Akkor kezdjük azzal, kivel kezdjük. Párk úrnak adom meg először a szót, a főbb gondolatokra válaszolhat. Nem muszáj minden kérdésre vagy megjegyzésre, csak amelyet relevánsnak tart. Nincs túl sok időnk, de kérem, hogyha úgy gondolja, hogy van, az, van olyan téma, ami kimondottan értekes önnek, akkor az azzal kapcsolatos megjegyzéseket két-három percben válaszolja meg. És aztán majd, és, és tegye meg a záró megjegyzését is, kérem szépen. Köszönöm szépen. Látom, hogy az álhír kérdése fontos itt, holnap lesz ezzel kapcsolatban egy szeminárium. A munkánk alapján az álhírrel szemben az első feladatunk az, hogyha megvédjük az újságírókat a politikai és a kereskedelmi érdekektől. E, tehát az alapokhoz kell visszatérni, e, a szerkesztői függetlenség a fontos, e, hogy ne lehessen a közszolgálati médiát befolyásolni a politikában. Ez az alapvető kérdés. Aztán aztán az internetet vizsgálhatjuk, és azt, hogy hogyan terjed a helyére az interneten. Erről is lesz egy tanulmány, egy általános tanulmány. Az intézet fogja ezt elindítani, de tudjuk, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. A legalapvetőbb kérdés az, hogy megvédjük az újságírók függetlenségét, a médiát a túlzott koncentrációtól. Én a határon átnyúló koncentrációt nem tartom olyan agasztónak, hanem a média koncentrációt kellett, kellene inkább figyelni. Később persze lehet a határokon átnyúló koncentráció probléma, de de bizonyos országokban már ezekkel is sikerül a helyzeten javítani. Aztán a nők és a kisebbségek kérdése. Ezek valóban fontos problémák, jelentős problémák. Valószínűleg eh, többet kell ezeket a kérdéseket tanulmányozni, de ugyanakkor jelezni azt, hogy kota, eh, nagy kockázatok vannak ezzel kapcsolatban. Eh, fontos az, hogy tiszteletben tartsuk az ő jogaikat. Említették itt Szerbiát és Montenegrót, ahol elég szomorú eredményeket mutattak, de az uniós tagállamokról is kiderült, hogy ott is vannak kockázatok, tehát nyomon kell követni, hogy mi történik, és lesz egy média fejezet azokról az országokról, amelyek uniós tagok. Tehát a jogalmasság témája is nagyon érdekes téma lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy rövid. Thijs Berman, please. Köszönjük a hozzászólást, Thijs Berman. Köszönjük szépen ezeket a megjegyzéseket. A Franciaországa kapcsolatos megjegyzés Jurek úr részéről. Simon Weil aki her, e, e, hős volt Franciaországban, e, beszélt a nők jogáról, hogy a testük felett döntsenek. Ez már egy francia törvény, létezik, tehát ez a szabadság létezik. De a határvonal az álhírrel kapcsolatban a cenzúrával kapcsolatos ugyanis a cenzura, cenzura az további cenzurához vezet, és kárt okoz a társadalomnak és az egyének is. Tehát ez egy nagyon egyszerű megoldás, tehát ne legyen cenzúra. Tehát az álhíreket ö, ö, re, reagálni kell. És a szakmai etika ö, ö, az újságírók számára expliciten módon kell, hogy szerepeljen a politikai választásokról való döntésük, tehát a politikai kommentárnak mindig világos forrásból kell származnia túl gyakran történik meg, hogy újságok vagy, vagy újságírók a forrásaikat nem eléggé világosan közlik. Ez a szakmai etikának a kérdése, tehát az újságíróknak saját maguknak kell ezt megoldani, nem pedig a politika, tehát a politika ezt nem befolyásolhatja hiszen erre nincsen szükség, szüksége a társadalomnak. A rágalmazás az probléma sok országban, és jobb lenne, hogyha ezt megszüntetnék. Mint ahogy a sértésekkel kapcsolatos törvények. Egy görög újság írót 1500 euróra büntettek, mert a Golden Dot, ezt a neonáci görög szervezetet neonácinak nevezte. De ezt sértésként fogták fel, és épp ezért a Golden Dawn, tehát az Arany Hajnal szervezetnek a tagja örülhetett ennek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy mindenki szeretné nem még hozzászólni, tehát köszönöm, hogy ilyen rövid volt. Köszönöm az előttem szólóknak csak megerősíthetem azt, amit mondtak. Az álhír, mint ahogy már mondtam, ez a vita, ez politikai vita. Mindig is volt álhír, ez nem igazi hír, a, a hírnek a sebessége, és hogy hogyan terjed például a közösségi médiában, a Facebookra kerül azonnal, az egy olyan kérdés, amit meg kell oldani. A közfinanszírozásra nagyon sok modell van, nem csak egy modell, virágos, hogy átlátható kritériumokat kell megfogalmazni. Vannak különböző modellek, de az egyik az közmédiában finanszír, ugyanakkor tudjuk, hogy a pénzügyi hatás is fontos kérdés, tehát pénzügyi és politikai függetlenségre van szükség. A határokon útnyúló oknyomozó újságírás nagyon jó, és erre is kell, hogy legyen finanszírozás. Említették a Panama dokumentumokat, amely egy olyan eset, amelyik mutatja az újságírásnak a fontosságát a világban. A digitális platformokat is lehet használni. Tehát most kezdődik csak ez a vita egy nagyon fontos vita. Mint ahogy az elnök is említette, a média koncentráció problémája is valóban fontos az önszabályozás, az etika, mind fontos kérdések, és az újságírók keresete, például amikor kevesebb mint 10 eurót kapnak egy-egy cikkért, az nagyon-nagyon fontos kérdés, tehát globálisan kell megoldani ezeket a problémákat. És a sokféleség szintén egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell a jövőben. Köszönöm szépen! Eh, Clark professzornak adom meg a szót. Köszönöm, nagyon rövid leszek, úgy gondolom, hogy eh, mindent elmondtunk már. gondolom, hogy a cenzúra kérdése valóban nagyon fontos, eh, nem cenzúrára van szükség, hanem olyan környezetet kell létrehoznunk, ahol az újságírók képesek megfelelően végezni a munkájukat. Olyan környezetet kell teremtenünk, amelyben nincs megfélemlítés, nincs erőszak, és arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy jó néhány megfigyelési törvényt fogadtak el jó néhány európai tagállamban, amelyek igen problémásak a források védelme szempontjából. Ennek köszönöm szépen a kiváló felszólalásokat. Úgy gondolom, hogy keveset mondok, ha azt mondom, hogy ez egy fontos és bonyolult ügy de ez tükröződik abban is, hogy milyen volt a mai ülésünk. Nyilván vannak az egyes országokat, illetően is a médiumokkal összefüggő problémák, de van egy általános média pluralitás probléma. Nyilvánvaló Utoljára a szót megadnám jelentéstevőnknek, aki az ülés elején kiváló összefoglalót tartott. Bepárs pillanatban kérem, hogy zárja le az ülést. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenkinek, minden felszólalónak. Néhány ügyre szeretnék reagálni, vannak ügyek, amelyek nem eh, kifejezetten tükröződnek jól a szabadság vonatkozó indikátorokban, hogyha az olyan országok, mint az Egyesült Királyság például azok országok között eh, szerepel, amely a többiekhez képest jobban tiszteletben tartja a sajtószabadságát, eh, nos, hogyha van olyan ország, ahol a fősodorhoz tartozó sajtó vádatlanul szerepet a Brexit előnyeivel kapcsolatos álhíre teresztésében, az éppen az Egyesült Királyság volt. Nos, nem vigasztal ebben az, hogy a jogok. De hát úgy gondolom, hogy nem lenne szabad, hogy bármiféle eh, trauma jelentkezzen, eh, nincs eh, olyan dolog, nincs hasznos, rossz, egyszerűen ez a, ez a koncepció nem létezik. Másrészt úgy gondolom, hogy valóban jó gondolat eh, az önszabályozásra, eh, szakmai önszabályozásra támaszkodni, eh, hiszen az állami szabályozás mindig kockázatokkal jár. Végül ugye két nagyon jó cikkeink van, a tízes cikkei az emberi jogok egyezményéből, ahol említik az újságírók jogát az információ terjesztésére, illetve az állampolgárok jogát, hogy információhoz jussanak. Ehm, tehát konkrét joga van az olvasóknak, az internet felhasználókra, a hát tévénézőknek ahhoz, hogy az információt e, megszerezzék, és ez e, együtt jár az alapvető jogok kartájának 18. E, cikkével, amely a médiumok pluralitását és szabadságát határozza meg alapértékként. Köszönöm szépen mindannyiuknak, úgy gondolom, hogy a következő néhány hónapban kapcsolatot fogunk tartani. Elnök, köszönöm szépen. Köszönet a képviselőknek, akik megszólaltak, és az összes felszólalónak és vendégnek is. Kiváló vitát folytattunk. Köszönöm szépen, kollégák! Nagyszerű meghallgatás volt ez, és végül köszönet azoknak a kollégáknak, akik a jelentést elkészítették. Nagyon hasznos munkát végeztek. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, most rátérünk a rendes napirendre. Köszönet mindenkinek, aki a meghallgatásra jött be. A bizottság folytatja hamarosan a munkáján. colleagues, we're going to proceed with the business, so... Uh, akkor folytatjuk a napirend szerinti munkánkat, kedves kollégák. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy uh, ha nem vesz részt a következő uh, munkaszakaszban, akkor kérem, hogy csendben hagyja el a termet. Colleagues, if I could ask you to leave quietly, we have some uh, Szeretném a kollégákat megkérni, hogy csendesebben zajongjanak, mert dolgozni szeretnénk. A 13-as napirendre pontra térünk rá, ami a roma integráció alapvető jogokkal kapcsolatos vonatkozása az EU-ban, a cigányellenesség témája. Egy pillanat szünet, de utána sietnünk kell. Uh, the issue, of course, the fundamental rights of Roma a romák alapvető jogaival kapcsolatos vita nagyon komolyan ö, eh, ö, eh, eh, szerepelt a Libe szakbizottság ö, terítékén. Ma az EU nemzeti roma integrációs stratégiáinak keretrendszerét vizsgáljuk, amely napon a tanulmányok azt mutatják, hogy nagyon sok mindent kell még mindig tennünk. Úgyhogy megadnám az szót a jelentéstevőnknek, aki az saját kezdeményezésű e, e, jelentést mutatja be, ez a roma integráció e, alapvető jogokat érintő vonalkozásairól szól, különösen a cigányellenesség témakörében. Úgyhogy nagy örömmel megadom a szót a jelentéstevőnek. Önél szó. Thank you, Claude. Köszönöm, Claude. Hagy kezdjem azzal, hogy az előző néhány hónap és év nem volt túl könnyű számomra. A romák helyzete kritikus, még mindig kritikus Európában minden, stratégi, minden társadalmi rétegben, azonban azért is küzdenünk kell most már, hogy egyáltalán időt, helyet, figyelmet kapjanak a romák, hiszen a menekült ügy foglalja el a bizottság, a tanács gyakran a parlament figyelmét és idejét. Az intézményes elhanyagolása a roma témának gyakorlatilag, még ha öntudatlan is, ez egyik formája a romaellenességnek. És a cigányság a romák sok arcot öltenek, az európai társadalom minden szintjén vannak, de a problémák jelentkezhetnek az egyénekkel szembeni diszkriminációban, az intézményes elhanyagolásban, bűnbakképzésben, a közintézmények, közhatóságok, szervek munkájában, tevékenységében a problémák gyakran azt abban jelentkeznek, hogy a romák nem férnek hozzá, vagy ö, ugyanolyan mértékben, vagy egyáltalán nem férnek hozzá akár közművekhez, akár a szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz. kihagyják a romákat a alkotási folyamatokból, diszkriminatív programok születnek, és a finanszírozás, az, és a romák életét nek javítását eh, célzó finanszírozási lehetőségekkel eh, visszaérnek, azokat eltérítik, más célokra használják. Nagyon sok EU eh, e programnak lehetett volna pozitív hatása a romák életére. El sem jut neki romákig. Az Európai Unió eddigi vívmányai gyakran hát nem is veszik figyelembe a romák kihívásait Eh, jól el tudjuk, hogy évszázadokon keresztül diszkrimináció áldozatai voltak, ezért nem tudnak ugyanazon jogokkal és lehetőségekkel élni, és ugyanolyan szintű védelmet sem élveznek, mint más EU-s polgárok. A eh, munkánk során néhány nagyon intenzív hónapot éltünk meg, négy eh, műhely foglalkozást tartottunk a cigányellenesség témakörében eh, eh, ötlet eh, vihart, brainstorming eseményeket szerveztünk különböző nem kormányzati szervekkel, akik ezen a területen dolgoznak. EU-s és tagállami hatóságokkal találkoztunk és egyeztetünk az árnyék jelentéstevőkkel kivétel nélkül. Köszönet mindezen szereplők köz, hozzájárulásáért, különösen Eh, Amperónak és a eh, Libe eh, titkárságának, akik nagyon nagy mértékben segítségünkre voltak. Nos, azt szerettem volna megmutatni a jelentésemben, hogy milyen súlyos hatásai vannak a roma ellenes gyakorlatoknak. Én másrészt szerettem volna rámutatni arra is, hogy milyen arcokat tud ölteni a, a, a roma ellenesség E, az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés e, e, nem azonos mértékű romák és nem romák esetében. Nagyon sok követelést fogalmaztunk meg a bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament felé. Ezek közül csak néhányat szeretnék most megemlíteni. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy kölcsönös bizalmat építsünk ki a romák és a többségi társadalom között ezért, bizt, ezért arra biztatnám az Európai Bizottságot, hogy egy EU-s szintű egyeztető fórumot hozzon erre létre, hiszen a romákkal szembeni visszaélések több száz éves hagyományra mennek vissza, és szeretném, hogyha az Európai Parlament is részt venne abban, hogy hogyan lehetne egy megbékélési folyamatot indítani a romák és többségi társadalom között. Felszólítom a tagállamokat, hogy tagállami szinten is indítsanak hasonló programokat, és a romák történetét emeljék be a többségi társadalom iskoláinak tantervébe is. Uh, szeretném, hogyha e, számbevőszék is külön figyelemmel lenne az olyan programokra, mint például az Erasmus Plus, amelyek e, és az, vagy az ifjúsági munka, e, fiatalok munkavállalására vonatkozó programok megvizsgálva, hogy ezek megfelelnek-e a, a diszkrimináció ellenes elvárásoknak. Ha nem, akkor akkor a forrásokkal, az forrásokkal való visszaélés esetén akár a finanszírozás felfüggesztését is figyelembe is meg kell fontolni. El kell ismernünk a watchdog szervezetek szerepét ezen a területen. Hogy mondjam el azt is, hogy mennyire aggaszt az, hogy milyen nagy számban hogy milyen nagy a hontalan romák száma az Európai Unió területén. Felszóltam a tagállamokat, hogy vessenek véget a hontalanság problémakörének, és biztosítsák mindenki számára az emberi jogokat végrehajtva az erre vonalkozó Európai Uniós direktíva rendelkezéseit. Elítélem azokat a tagállamokat, amelyek diszkriminatív eljárásokat alkalmaznak, amelyek eredményeként a romák nem tudnak hozzájutni az alapvető szolgáltatásokhoz. A diszkriminatív anyagkönyvezési gyakorlatokra hivatkoznék itt például. Ezzel párhuzamosan felszéltem a bizottságot, hogy vizsgálják és figyelje, de folyamatosan hogy hogyan működik azoknak az embereknek a, az azonosítása, akiknek nem volt lehetősége személygazdasági okmányokat sem szerezni. 2020 után a roma integrációs stratégiáknak a cigányellenességet kell a honlott terükbe emelni. Felszeretem a bizottságot, hogy horizontális ügyként foglalkozzon a ellenességgel, e, és szerintse fel a tagállamokat e, erre a küzdelemre is. E, bizottsági szintű projektcsapatot kellene felállítani annak érdekében, hogy a diszkriminációs gyakorlatok megszűnjenek, Nos, jelentés tervezetem ezen négy főterületen kívül számos részletesebben kidolgozott javaslatot tartalmaz. Nyilván magam is módosítókat fogok még benyújtani az anyaghoz, és ahogy a romák, mint hogy a, a, a romák helyzete kétségbejtő, a szakbizottság tagjaitól is várom a módosítókat és az összes árnyékedéstevőmmel nagyjából együtt fogok dolgozni, mindazokkal, akik elkötelezik magukat ezen ügy mellett, amely az én szívemhez ilyen közel áll. Eddig elég meglehetősen jó kapcsolatunk volt valamennyi árnyékedéstevőnkkel. Árnyékedéstevő üléseink jó hangulatban teltek, és várom ennek a kezdeményez, saját kezdeményezői jelentésnek az eredményeit, és szeretném azzal végezni, hogy munkatársaimnak köszönetet mondok. Köszönöm szépen. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, egy szab, saját kezdeményezősű. És ez része a képviselők munkájának, akik valóban érdeklődnék ez iránt, a probléma iránt. Ön nagyon érdekes megjegyzéseket tett, tehát a saját kezdeményezési jelentésnek a hiányosságokat kell a különböző területeken megmutatni. Talán megengedik nekem, hogy <laughs> most köszönjem meg a, az a munkatársaknak a munkájukat, mert mire oda jutok, addigra már nincs itt senki. Tehát ezt a pillanatot szeretném felhasználni arra, hogy megköszönjem nekik, mielőtt holnap mindenki eltűnik. Tehát a vezető munkatársaknak is megköszönni tehát hogyha mindenki elmegy nyaralni, akkor már ezt nem tudom megtenni, de ön nagyon szép módon tette ezt meg. Jó, rendben van, tehát akkor ha valaki hozzá szeretne szólni a tervezethez, akkor és az árnyék jelentéstevők először, tehát az EPP néppártnak a képviselője először. Something wrong with your mic. Okay. okay. Um, köszönöm szépen, Claude, köszönöm a szót. Köszönöm azt, hogy foglalkozunk Köszönöm azt, hogy foglalkozunk ezzel a nagyon fontos és szertágazó témával. Köszönöm poszt asszonynak is a tervezetet és az eddigi együttműködést. A tervezetet egészébe véve jónak tartom. Poszt képviselőasszony több javaslattal élt, amelyeket az Európai Néppárt nevében támogatok. Kicsit sajnálom azt, hogy túl gyors volt az anyag előkészítésének a folyamata, tehát nem minden részletet tudtunk előképpen megvitatni, és néhány olyan megjegyzésem is van, amelyet majd a módosító javaslatok formájában az anyaghoz megteszek. Itt nagyon röviden a következőket szeretném elmondani. Egy picit úgy érzem, hogy az anyag nem jó, teljesen kiegyensúlyozott, tehát beszélünk a nemzeti kormányok felelősségéről, kevesebbet beszélünk az anyagban a roma társadalom önszerveződő képességének szükségességéről, a roma NGO-k támogatásáról és szerepéről, a roma értelmiségképzés szerepéről nagyon-nagyon fontos az, hogy a roma társadalom vezető rétege is felelősséget tudjon vállalni a saját jövője érdekében. A másik kiegyensúlyozatlanságot kicsit abban látom, hogy túl nyugat-európai szempontú az anyag. Én most megnevezek három államot, Európai Uniós tagállamot, nem azért, hogy valamilyen módon bántsam őket, hanem azért, hogy megmutassam, hogy Európa, az Európai Unió keleti felén van igazán ennek a témának a súlypontja, tehát Romániában, Bulgáriában és az én országomban, Szlovákiában a legmagasabb a roma lakosság százalékaránya, és ebben a három országban létezik egy olyan jelenség, ami Európa nyugati felén hála Istennek nem, ez pedig a roma settlementek, a roma ö, települések problémája. Elnök úr, az Európai Unió szégyene az, hogy toleráljuk, hogy olyan méltatlan körülmények között élnek Európai Uniós polgárok, mint néhány roma településen. Ez elfogadhatatlan. Én, amit most mondok, azt nem csupán elméleti szempontból és elméleti tudás alapján mondom. Nyolc évig voltam Szlovákia miniszterelnök helyettese, és felügyeltem ezt a témát is. Tehát nagyon sok roma projektet valósítottunk meg annak idején. Ezért a saját tapasztalatom alapján mondom, hogy a lakhatás kérdése a Loma, a roma settlementek felszámolása egy olyan prioritás kellene, hogy legyen, amire szerintem az Európai Uniós alapokon belül, egy, a strukturális alapokon belül egy külön pénzcsomagot kellene kitenni, és amit csak erre a témára, tehát a roma szettlementek felszámolására, a lakhatás problémájának a megoldására tudnának, vagy tudnának a tagállamok felhasználni. A következő fontos dolog az oktatás kérdése, és az ezzel kapcsolatos munkanélküliség kérdése. A probléma ott van, hogy nyílik az olló. Tehát a fejlett társadalmak egyre ö, jobban képzett emberekre van szükségük, ugyanakkor azt látjuk, hogy a, a roma társadalom képzési szintje sokszor lemarad. Ez megint csak főleg elsősorban a, az Európai Unió keleti országaiban levő államok problémája prioritásnak kellene alkalmazni, és különböző kiegészítő programokat kellene alkalmazni, amelyeket már egyébként kipróbáltak, bevezettek, de országos szinten még nem valósítottak meg. És egyetértek azzal a kolléganő, abban a kolléganővel, hogy posztképviselő asszonynal, hogy a diszkrimináció kérdése és a többségi társadalmak szisztematikus állandó képzése és be pozitív befolyásolása ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon fontos kérdés. Nagyon szégyenkezve mondom ezt, elnök úr és kedves kollégák, hogy az ország, ahonnan jövök, Szlovákia. Jelen pillanatban harmadik legnépszerűbb, legerősebb parlamenti politikai pártja, nyíltan romellenes politikával jutott be a parlamentbe, és kap ekkora támogatást. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy fél évvel ezelőtt, amikor az országom Szlovákia az Európai Uniós elnökséget, elnöki posztot töltötte be, akkor még az ország miniszterelnöke is néha azért, hogy a korrupciós ügyekről elvonja a figyelmet, roma ellenes kijelentéseket tett. Úgy gondolom politikai szinten is oda kell figyelnünk erre a témára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jelentéstevő asszonynak majd a felszólalások után lesz alkalma arra, hogy reagáljon a felszólalásokra. Most Sophie Intvert kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid nyilatkozatot fogok felolvasni Cecilia Wikström tollából, aki a PETI bizottság elnökeként most máshol dolgozik több mint 500 éve részei a romák Európának, és ez alatt az idő alatt csak nehézség és intézményesített diszkrimináció érte őket az európai történet legsötétebb időszakaiban, a holokauszt gázkamráiban haltak meg. A cigány ellenesség Európa szerte elterjedt. Szorosan együtt fogok működni a jelentéstevőkkel abban, hogy a cigány ellenesség ellen erősen fel tudjuk lépni. Több száz éves diszkrimináció és gyilkolás után most ideje annak, hogy hogy elkezdjük a cselekvést és megfelelő stratégiát indítsunk. Felelősséget kell vállalnunk a romák jövőjéért. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Tehát, ahogy mondtad, az Áldei Árnyék jelentéstevője nevében olvastad fel ezt a nyilatkozatot. Most pedig Malennek adom meg a szót, aki a Nőjogi Bizottság nevében szintén árnyék előadóként tevékenykedik. Köszönöm szépen, és ahogy mond, én, én is helyettesítek valakit, Marari, Marina Albiölt, aki az árnyék előadó, de nem tudott ma, mai ülésre eljutni, úgyhogy ezért szólalok felén helyette. Először is köszöni Szorája Posztnak ezt az átfogó jó munkát és az á, a minden frakciókon átnyúló jól együttműköd, jó együttműködést és az aktivistákkal, civil szervezetekkel valtott együttműködést. A romák egyenlő jogokért folytatott harca szempontjából fontos ez a dokumentum. Először is a cigány ellenesség definícióját kell megállapítanunk, hiszen eddig erre nem figyeltünk oda az anyag a gyűlöletbeszéd, a gyűlöletbűnözés ellen nagyon jó a kiinduló pontot fog szolgálni, és fontos, hogy a roma integrációra vonatkozó új, rom, új keretet, keret megvitatás előtt a parlament is meg tudja tárgyalni ezt a kérdést, és hogy úgy kezeljük azt a problémát, amilyen igazából, tehát szociális, politikai és gazdasági strukturális probléma a, az EU által biztosított források nem, nem elegendőek és nem jutnak el a romákhoz. nagyon sokszor arra használják őket, hogy az otthonaikat tönkretegyék, és még szegregáltabbá tegyék őket az iskolákban és a munkahelyeken. A különböző fajta diszkrimináció elemzése fontos, és együttműködésben a nemi alapú megközelítés, illetve a migráns romák, illetve az LMBT közösséghez tartozó romák helyzetével is foglalkoznunk kell, és mindenképpen biztosítanunk kell nekik a mozgás szabadságát is a diszkrimináció legjobb, elleni hasz legjobb módja a megfelelően erős közszolgálati szándék. Úgy gondoljuk, hogy nem a privát szektornak kell az egyenlőséget biztosítani, a jogokat az államnak kell biztosítania az oktatáshoz, a lakhatáshoz is. Hogyha közszektort képtelen ezeket a jogokat biztosítani, akkor nem fogjuk tudni biztosítani az egyenlő hozzájutást az alapvető javakhoz sem, és akkor ezzel a romák és a nem romák, romák közötti különbség egyre nőni fog pártársam módosítókat fog majd benyújtani, de nagyon elégedett a jelentéstevő munkájával és az eddig megszületett eredménnyel. Most még a Nőjogi Bizottság nevében néhány svéd nyelvű megjegyzést is fogok tenni. Tudod, Szoraja, hogy mi is dolgozunk ezen az ügyen, és nem sokára megszavazzuk a módosítókat a Nőjogi Bizottságban, amelyek a nőjogi vonalat fogják erősíteni itt. A nőket ki kell segítenünk az elnyomásból. Azt hiszem, hogy majd még később szó lesz erről, és ezen belül nagyon fontos, hogy a nőket és a lányokat segítsük ahhoz, hogy az oktatás eszközével minél nagyobb fokú önrendelkezéshez jussanak, és hogy saját maguk tudjanak dönteni a szexuális vonatkozásairól az életüknek, illetve a reproduktív egészségükkel. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is lehetőség lesz majd arra, hogy a szöveget megfelelőképpen erősítsük, tehát a módosítókról ma fogunk szavazni a Nőjogi Bizottságban. Köszönöm szépen, Bódó Valéro a zöldek nevében fogja elmondani a véleményét. Köszönöm szépen, én is svédül folytatom akkor a mondandómat. Szeretném megköszönni Szorajának ezt a nagyon jó anyagot, ami nagyon széles körű és jó kiinduló, kiindulási pont. Tudom, hogy sok minden nem fér bele a tervezetbe. Örülök neki, hogy folytathatjuk a gyümölcsöző együttműködés szorájával a további munka során. Számíthatunk rá, hogy kiváló munkát fog végezni. A figyelni kell a nemzeti kisebbségekre, és arra is, hogy milyen újonnan érkezett romák vannak az országunkban. Nálunk vannak ugye svédek, finnek is, de volt jugoszláv köztársaságokból is érkeznek romák hozzánk, illetve érkeztek. Ugyanolyan problémák jellemzik ugyanakkor az ő életüket, és ezekre figyelemmel kell lennünk sok olyan roma érkezik, aki aztán koldulásból él a városainkban, és Svédországban ez viszonylag új jelenség de nem mondhatunk szemet e fölött is, dolgoznunk kell ezen a, ezeken az új tendenciákon. A romáknak is ugyanolyan jogai kell, hogy legyenek, mint az összes többi Európai Unióból érkezett állampolgárnak. Azon kívül az Európai Unión kívülről is érkeznek hozzánk, például Szerbiából romák, gyakorlatilag az ő csoportuk volt a legnagyobb létszámú menekült kérelmet beadó csoport, és ugyan nem kaptak menedékjogot, de azért látszik, hogy a helyzet milyen kétségbejtő, és ez e fölött sem hunyhatunk szemet. Aztán meg kell nézni a jelölt, tagjelölt országok helyzetét is. Tudjuk, hogy Törökországról szóló országjelentés nem régen volt a plenáris ülés programján, és ott is felmerült a Törökországban élő romák kérdése, hogyha tudnánk, hogy jó lenne, hogyha képesek lennénk a tagjelölt országokban élő romák helyzetére is hatnánk, hatni. Tehát most az elemzés ideje van, megnézzük, hogy mi az, ami még hiányzik a jelentésből, hogy lehet kiegészíteni azt szorájával együttműködésben, és ezen kívül majd a zöldek részéről tett módosító javaslatokat is meg fogjuk tenni. Ez, ezek talán, a, amint mondtam, a migránsok és a tagjelölt országokból érkező romák tárgyában lesznek. Köszönöm szépen, Peter Niedermanné a szó. Köszönöm szépen, nagyon röviden először is köszönet Szarajának, ez egy nagyon fontos jelentés. A eh, szakbizottság számára, épp úgy, mint az Európai Unió egészen számára. Először is azért, mert tudjuk, hogy a romák jelentik a legnagyobb kisebbséget az Európai Unióban, ugyanakkor a, e- a tagállamokban élő romák polgárai az Európai Uniónak is, ugyanúgy, hogy mi magunk is azok vagyunk. Említeni szeretném, hogy természetesen a helyzet nem ugyanaz a különböző tagállamokban, az alapvető jogok ügynöksége nagyon eltérő képet vázol különböző tagállamokról, és a néhány kelet-európai tagállamban egészen sajátos a helyzet. A társadalmi integráció szerepe a munkaerőpiachoz, a lakhatáshoz, az egészségügyhez való egyenlő hozzáférés abszolút fontos kérdés, és ezen dolgoznunk kell. Nagy örömmel hallgattam Málint, mert úgy gondolom, hogy a roma nők helyzete is nagyon különleges és problémás és erre is koncentrálnunk kell. És talán egy kis megjegyzés, és Szorája ezt figyelembe vehetné esetleg, hogy vannak jó példáink és a társadalmi integrációra, talán erről is beszélnünk kellene, mondjuk helyes gyakorlatnak nevezve ezeket. És ebben az összefüggés rendszerben úgy gondolom, hogy fontos lenne értékelni a tagállami roma stratégiák eh, eh, keretrendszerét, illetve a diszkrimináció ellenes direktívák direktívák hátterét is, de még egyszer Szorja, köszönöm szépen, rendkívül fontos ez a téma. Sorry, I left my microphone on. Elnézést, bekapcsoltam a, telefon, a, a mikrofonomat. Valóban úgy gondolom, hogy az integráció pozitív példáinak megemlítése tényleg jó ötlet. Nyilván nem kellene közvetlenül elnökként ilyen megjegyzéseket tennem, de így gondolom, és ezzel is zárom. Anna Gomesnek adom meg a szót. So, uh, no meu país, Portugal. Uh... Nos, Portugáliában ma megdöbbentő döntés hozott a főügyész, pontosabban példátlan döntést hozott. Egy egész rendőr őrsöt von felelősségre, mert támadást intéztek egy Lisszabonban egy feketék által lakott negyedben egy fiatalok, fiatalokból álló csoport ellen. Múlt héten volt egy temetés, egy, egy portugáliai roma, portugál roma temetéséről van szó, akinek a temetését azonban rasszista okokból ö, ö, megtagadta a helyi polgármester. Ez egyértelműen elfogadhatatlan rasszizmus. Egy olyan országról beszélünk, ahol a kormány az Európai Unió támogatásával folytatja politikai munkáját eh, elég régóta, és az elképzelés az, hogy a romákat integrálni kell, ennek ellenére ilyen rasszista stigmák eh, merülnek fel újra és újra. Tehát vannak olyan közösségek, ahol a rasszista stigmák még mindig eh, áthatják a társadalmat, ezt jól mutatják ezek a rasszista cselekedetek is, és ez nem csak Portugáliában történik így, a szlovákiai képviselő által említettek is megdöbbentettek, hiszen az elnökség során ellátogattam Szlovákiába, ahol arról beszéltünk, hogy milyen el, fenntarthatatlan módon kezelte ez az ország a romák helyzetét. saját tapasztalatokra építhetek, tehát szisztematikusan stigmatizálják a romákat és a migránsokat Szlovákiában. A terrorista fenyegetést látnak a romákban és a migránsokban, és én teljesen megdöbbentem. azon, hogy ilyen mélyen rasszista álláspontok éljenek még az Európai Unió színéveben. Úgyhogy a jelentéstevők végkövetkeztetésével teljesen egyetértek. Nem gazdasági és politikai programra van csak szükség, hanem egyeztetésre és megbélésre, megbékélésre és kohézióra, a fiatalok oktatására annak érdekében, hogy a fiatal romákkal szemben ne legyen olyan mértékű megkülönböztetés, mint ma. Elnök, köszönöm szépen, szeretném bármelyik más kollégám felszólalni. Egy dolgot még akkor hozzátennék én magam a jelentős tervezethez, Szorája. Az elmúlt néhány évben jó néhány kisebbségi jelentés született, és tudom, hogy ez egy sorozatnak az egyik eleme tulajdonképpen római ügyekben feltenném azt a kérdést, hogy Roma, amikor a roma közösségek ugye bizonyos tagállamokban nagyobb létszámban vannak jelen, nyugati országokban pedig jobban szétszórva, van-e szándéka arra, hogy a különböző a szétszortságban élő közösségek ügyeit más szempontból vizsgálja meg, hiszen azok, akik egy blokkban tömbben élnek, nekik mások a problémáik, mint azoknak, akik szétszórtan élnek a nyugati országokban. Ez a különbség, ez tükröződik-e az ön szándékaiban? nem szeretném e, ezt nehézszerűsíteni, de emlékszem, hogy amikor én egy hasonló jelentést készítettem, akkor e, vagy azt mondták, hogy túlságosan Kelet-Európára koncentrálok, vagy azt, hogy túlságosan Nyugat-Európára. Úgy gondolom, hogy vannak itt stratégiai ügyek, bizonyos tagállamokban magas koncentrációban élnek romák, ezek egészen más problémák, mint amelyeket a, a szórtan élő nyugat-európai romák tapasztalnak meg, de ugyanilyen fontos mind a kettő, különösen a migrációs helyzet fényében. Nem tudom, hogy jó hajtaná válaszolni a kérdésekre, megjegyzésekre. Köszönöm szépen, és végül fogok újra beszélni hagyd kezdjem azzal, hogy mindenkinek köszöntet mondok a megszólalásáért. Márdennak annyit mondanék, hogy nagyon hálás vagyok. Ami a nők és a e, lányok e, helyzetét illető kiegészítési javaslatára vonatkozik e, a Nőjogi Szakbizottság e, felől erre számítottam is tulajdonképpen és nagyon örülök annak, hogyha nagyjából egyetértünk azokban a jogokban, amelyek mindenkit megilletnek. Nyilvánvaló, hogy a roma nőket, roma lányokat sokkal több veszély, még több veszély fenyegeti, és nagyon fontos az is, hogy a roma etnikumhoz tartozó, de a valamelyik Európai Uniós tagállamból elmenekülni kényszerülő és máshol kemény versenykörülmények között kódoló emberek, ugye mm, az ő helyzetük különösen problémás, hiszen a megélhetésük is kérdéses, szolgáltatásokhoz se jutnak hozzá, és gyakran az üzletek küszöbein, lépcsőin ülnek Svédország utcáin Európa szerte. Fontos, hogy ezeknek az embereknek a helyzetére is térjön ki. Nyilván van, létezik az Európai Unióban a személyek szabad mozgása, szabad mozgása, ha ebben az összefüggésben a romákra is gondolunk, akkor, akkor be kell látnunk, hogy az ő esetükben nem mindig adottak azok a körmények, mint a többség esetében, nincs például TB kártyájuk, nagyon sokszor láthatatlanok ezek az emberek, hiszen annyira kiesnek a társadalmi hierarchiából, hogy gyakorlatilag nem is szerepelnek sem a személyek szabad mozgására vonatkozó anyagokban, sem más EU-s anyagokban. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon hosszú története van a roma ellenességnek, és ezzel bizony föl kell vennünk a harcot, máskülönben a valós integráció nem fog megvalósulni. nincs más lehetőségünk, mint nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Úgy gondolom, hogy a, a, el kell kezdenünk a komoly munkát, a diagnózis kell felállítanunk, el kell fogadnunk az állásfoglalást a, a, a cigányellenességgel kapcsolatban, ezt már megtettük a rasszizmussal kapcsolatban, és egyfajta operatív megközelítésre van szükség, és remélhetőleg ez előrelépés jelent majd. Tehát úgy gondolom, hogy szükség van egy megbékélési bizottságra, egy megbékélési folyamatra, ahogy Zsaki is mondta, a romáknak is felelősséget kell vállalniuk, ez így is van, de amikor az ember ilyen ennyire, ennyire távol áll a társadalom többségétől, akkor bizony az önbecsüléséből is gond van, és itt személyes tapasztalatról beszélek, e, az ember e, identitása, önképe sérül, és úgy érzi, hogy nem, nem is ér ő semmit a társadalom számára. E, nagyon fontos, hogy az üldözöttek lássák, hogy vannak, akik utánuk nyúlnak, akik kinyújtják a kezüket feléjük, akik együtt dolgoznak velük. Én magam 15 évvel ezelőttig másodrangú polgárnak tekintettem magamat, nem éreztem úgy, hogy hozzájárulhatok ahhoz, hogy a társadalmat hogy alakítjuk, nem is voltam tagja ennek a társadalomnak, én így éreztem. Nagyon sok éven keresztül ö, ö, ö, egy nem igazán méltányos, nem igazán tisztességes bánásodat biztosított társadalomban éltem, és most már azon dolgozom, hogy ez a társadalom megváltozzon, és most, hogy már ilyen sokat dolgoztam ezen, úgy kimondhatom, hogy én is elsőrendű, első osztályú állampolgár vagyok, sem vagyok sem jobb, sem rosszabb, nem vagyok, mint bárki más, és teljes mértékben jogom és felelősségem hozzá járulnom a társadalom fejlődéséhez miután megszültem négy gyermekemet, a legerősebb érzések, amelyek a társadalomhoz kötöttek, pont e körül fogalmazottak meg bennem. Hozzá kell járnom a társadalom megváltozásához, a gyerekeink jövője érdekében. Fontos, hogy a gyerekek megtanulják, hogy, hogy, hogyha jó tanulnak, jó jegyeket kapnak, ha jó jegyeket kapnak, eljutnak a gimnáziumba, egyetemre, minden szülő ezt szeretné a gyermekeik esetében, ideértve azokat is, akik egyébként az utcán koldónak, azért koldónak, hogy a gyerekeiknek ne olyan életük legyen, mint nekik volt a pénzt élelmiszerre, ruházatra, iskolai szerekre költik. Tehát úgy gondolom, hogy minden tagállamnak szembe kell nézni a saját cigányedenességével, és természetesen ez tagállamról tagállamokra változik, azonban az alapvető probléma az a cigány ellenesség. Ehhez politikákra van szükség, struktúrákra van szükség, felelősségvállalásra van szükség, és annak biztosítására van szükség, hogy a tagállamok a romákat az egész közigazgatásban és minden területen komolyan veszik, és ezeket az ügyeket megértik. Itt nem lehet nem lehet önkényes rendszerre építeni azt, hogy kinek milyen jogok jutnak. Különösen egy demokratikus társadalomban itt a, a, a befolyás, a, a társadalom formálásának joga mindenkit ugyanúgy megillet, bármilyen társadalmi élnek is, és remélem, hogy ez a jelentés nem csak az érzelmi, hanem az intellektuális vonatkozásokra is ki terjed majd, és köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőimnek. Úgy gondolom, hogy kiváló együttműködés jellemezte munkánkat. Igyekeztem minden lehetséges E, zugból e, e, megtalálni minden nem kormányzati szervet és az együttműködésre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határa ideje jún, július 18-a kiváló volt ez a vita, most pedig rátérünk a következő napirendi pont a közös európai medékügyi rendszer lesz a téma. Mint tudjuk, ez egy jogalkotási prioritást élvező dosszié. A ma reggeli politikóban volt egy szalagcím, migráció, 1500 valahány módosító Nos, a LIBE szakbizottság eh, eh, is eh, említésre került, fontos dosszié ez. Laura Ferrara a jelentéstevőnk. Május 29-én Laura Ferrara bemutatta a jelentést tervezetet. De mivel nem túlságosan sok időnk van, egy kicsit késünk, késésben vagyunk, ezért megadom a szót eh, Lorának most azonnal, hogy ezt a fontos dossziét meg tudjuk vitatni. Önnél szó. Grazie, Presidente. Bene, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a különböző frakcióknak, az árnyék jelentésterveinek a 10, 1600 módosítót, ami mutatja, hogy mennyire összetett és politikai eh, jellegű ez a kérdés, a nemzetközi védelemnek a kérdése. Múlt héten Strasbourgban megszerveztük az első árnyékjelentés ülést azért, hogy a benyújtott módosítókat áttekintsük, és hogy kiszűrjük belőle, hogy milyen politikai prioritásokat tudunk megállapítani, és hogy milyen munkamódszerrel tudjuk ezt megtenni. Először a módosítók több kulcsfontosságú pontra tekintettek a különböző frakciók részéről. Figyelni fogok arra, hogy a lehető legtöbb kompromisszumot el tudjuk érni, azért, hogy végül egy olyan szöveget álljunk elő, amely minél nagyobb támogatást bírhat a parlamentben. Nyilvánvalóan nehéz feladat lesz a e, bizottsággal és a tanácssal tárgyalni a három oldalú megbeszéléseken. De azt hiszem, hogy a e, parlamentnek e, világos az álláspontja, és nagy támogatást élvez. A szándékomban az áll, hogy, vagy legalábbis remélem, hogy sikerül az év végére kialakítani a parlament álláspontját, azért, hogy a jövő évtől kezdve elkezdjük a tárgyalásokat. Úgy tűnik, hogy a tanácsnak még ki kell alakítani a saját álláspontját, mert egyelőre csigalassúsággal haladnak a dolgok, ahogy ezt az észt soros elnökség tegnap jelezte is. Mint mondtam, a módosítók rámutatnak, hogy milyen különbségek léteznek a frakciók között, különösen a befogadhatósági eljárást, hogy ez kötelező legyen-e vagy nem. Aztán szeretnénk biztos harmadik országokat kijelölni a fel, meggyorsított, tehát a gyorsított eljárás során. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezeket valóban kötelezőként tartsuk meg, vagy pedig a tagállamoknak hagyjunk mozgásteret arra, hogy ezt végrehajtják-e vagy nem. Ezekkel kapcsolatban munkát kell e, végeznünk, hogy elfogadható kompromisszumokat érjünk el, azért, hogy a nemzetközi védelmet biztosítsuk a menedék iránti kérelmezőket. Ugyanakkor szükség van egy olyan eljárás felállítására, amely észszerűsített és egyszerű, amennyire csak lehetséges, és a költségeket illetően, a határidőket illetően nem szeretnénk újabb adminisztrációs, bürokratikus problémákat bevezetni hanem azokat a módosítókat szeretnénk elfogadni, ahol, amelyek összefelé tartanak. Én elsősorban a megfelelő eljárási garanciákat szeretném biztosítani a menedékkérőknek, és az időpontok betartását. Itt nem szabad elfelejteni, hogy milyen az igazi helyzet a tagállamokban vannak olyan esetek, ahol a határidők szorosabbak, mint máshol. Tehát különböző határidőket találunk, és meg kell nézni a valós helyzetet a tagállamok eljárásai során. E, azt hiszem, itt is gyorsan előre tudunk lépni. Én a rendelet tervezetnek az jelentéstevője vagyok, és saját magam is benyújtottam olyan módosítókat, amelyeknek a célja, amelyek nagyon fontosak a jelentés szempontjából. Különösen a biztos harmadik ország szempontjából, tehát hogy hogyan tudják ezeket a tagállamok kijelölni. Aztán, hogy hogy lehet levenni erről a listáról bizonyos országokat. A jelentés tervezetben feltételeztem, hogy automatikus fellebezési fellebezés lehetőségét megszüntethetjük-e. Tehát többség, tulajdonképpen ezek azok a nyitott kérdések, amelyeket még a frakciók között meg kell oldanunk és az árnyék jelentéstevők között. Köszönöm szépen ezt a munkát, biztos vagyok benne, hogy szoros együttműködés szellemében tudunk továbbra is együttműködni, azért, hogy az Európai Parlament erős álláspontot képviseljen, amikor az EU intézményeivel tárgyalásokat folytatunk. Köszönöm szépen! Most akkor az árnyék jelentéstevők következnek a néppárt részéről. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, mert nem tudtam még ezt az 1600 módosított részleteiben tanulmányozni. No, most akkor viszek magammal a nyaralásra több anyagot, ezért másik bőrönbe fogok csomagolni. No, esetre szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Lolának a munkáját, és mindazokat az üléseket, amelyeket már, vagy megbeszéléseket, amelyeket már tartottunk. Ez a legjobb módja annak, hogy világos, erős álláspontot képviseljünk a parlament részéről. Nagyon sok kérdésben nem ugyanaz az álláspontunk, de azt hiszem, hogy az ő megközelítése nagyon jó. A múlt héten Strasbourgban az EPP és a zöldek például egyetértettek a prioritásokat e, illetően az, hogy hogyan lehet ezeket kialakítani, abban még nem egyezte, e, értettek egyet, de azért különben egyetértették. Szerintem e, az egész EU-ra egyszerűsíteni kellene az eljárásokat és észrevettem, hogy voltak olyan módosítak a saját pártom, frakcióm részéről is, amelyek szerint az, vissza szeretnétek fordítani bizonyos intézkedéseket, ugyanakkor vannak mások, ahol nagyobb rugalmasságot szeretnének biztosítani. Itt óvatosan kell eljárnunk, ugyanis hogyha úgy döntünk, hogy a rendelet a megfelelő eszköz az eljárásokhoz, akkor ellen kell állni a kísértésnek, hogy a tagállamoknak rugalmasságot biztosítsunk olyan sok területen, ahogy ezt a módosítók szeretnék. Tehát az irányelv az nem feltétlenül a célja a munkánknak. Tehát én azt támogatom, hogy az eljárásoknak egyenlőeknek kell lenni a tagállamokban, és ezek előre láthatóak, ezek az eljárások. Végül is a legfontosabb dolog az, hogy legyen egyensúly egyrészt a között, hogy a jogokat biztosítsuk, azon emberek jogait, akik menedéket kérnek az Európai Unióban, mert a saját országukból az üldözés és a háború háborútól menekülnek. Ugyanakkor biztosítani kell eh, azt is, hogy az eljárások eh, nem eh, adnak lehetőséget a visszaélésre. Tehát ez az egyensúly nagyon fontos, és ahogy átlapoztam a módosítókat, úgy látom, hogy a bizonyos kollégák a garanciák megerősítését nagyon szeretnék, de nem akarnak eléggé szigorúak lenni azokkal, akik vissza akarnak élni az, e, a e, lehetőségekkel. Ezt mi a, a frakciónk szigorúan szeretné a befogadhatóságát, a felgyorsított eljárást a harmadik, biztos harmadik országok a e, a visszaküldés előtt a menedék, menekülteknek a jogai biztosítása és a többi. Tehát mindezek a eljárások hatékonyak kell, hogy legyenek. Én nekem nem tetszik az a gondolat, ugyanis a bizottságnak a javaslata túl derokratikus, most a folyamodványok, kérvényeknek az eljárását illetően, amelyet sokkal hatékonyabbá lehetne tenni. Ugyanakkor az Európai Parlamentnek tudatában kell lenni annak, hogy a komplikációk, amelyek a helyszínen léteznek, és mi itt bizonyos határozatokat, eljárásokat kell, hogy tiszteletben tartsuk, ugyanakkor fontos, hogy ott a helyszínen az emberek elvégezik elvégzik a feladatukat, és remélem, hogy ezzel a rendelettel ezt majd hatékonyan kell megtennünk. Tehát ezek voltak a megjegyzéseim, és várom az együttes munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Niedermüller úré a szocialisták nevében a következő felszólalás joga. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Ferrara asszonynak ezt a hatalmas mm, munkát, és én Persze az egészet nem látom át, de legalább a szocialisták módosítóit átlátom, és ezek remélem, hogy reflektálják a mi prioritásainkat is. A menedékkérő jogai és kötelezettségei között meg kell teremteni a megfelelő egyensúlyt, jogai kell, hogy legyenek a menedékkérőknek a személyes interjúhoz, illetve ahhoz, hogy legyen jogsegély a menedékkérelem bejegyzését pillanatától kezdve, hogy megfelelőképpen menjen a menedékkérelmi folyamat. A kíséret nélküli gyermekekre kapcsolatban is a mód, nyújtunk be módosítókat. A legkitettebb emberekre esetében szeretnénk egy kicsit a szankciókon enyhíteni, amit a bizottság javít. Ezt szeretnénk egyesíteni, egyszerűsíteni a beadás idő tervét, az a elfogadhatósági tesztet választhatónak szeretnénk tenni, és csak olyan esetekben szeretnénk, hogyha használnánk, amikor a menedékkérő személyes értékelésehez való jogát ez nem ássa alá, azon kívül a biztonságos harmadik országról alkotott véleményünk itt is tisztán, világosan tükröződjön, ezt is szeretnénk elérni, illetve más módosítók is lesznek, mégis biztosak vagyok, biztos vagyok benne, hogy ezeket támogatni fogják, hiszen a közös európai menekült politika is erre megy ki, mindent megteszünk annak érdekében, ahogy Ferrara kolléga is mondta, hogy a parlament álláspontja ez, ezen a téren valóban erős és hangsúlyos legyen. Köszönöm. Péter, mondja az elnök, Alhau úr az ECR nevében a szó. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen Ferere asszony munkáját. A, az eredeti javaslat ö, eredeti célját üdvözöljük. Ez a folyamatok ö, folyamatok egyszerűsítésére és a, az Európai Unión belüli mozgás könnyítésére vonatkozik, ugyanakkor a bizottság a tagállamok helyzetét szeretné meggyengíteni. A mi célunk az, hogy a tagállamoknak minden szükséges eszközt biztosítsunk arra, hogy a politikákat megfelelőképpen tudják vinni. Néhány köz, fontosabb e-, gondolat. A szolidaritás és a teher megosztás helyett a ö, fenntarthatóságra kell helyeznünk a hangsúlyt, a személyes tárgyaikat és a az elektronikus eszközeiket is lehetőség kell, hogy legyen megvizsgálnunk a menedékkérőknek, és néhány kitettségi kritériumot ki kellene vennünk a nemzetközi védelemre való jogosultságra való soraik között, és véleményünk szerint a tagállamoknak nagyobb szabadságot kell biztosítanunk az, a, arra vonatkozóan, hogy egészségügyi, illetve ö, pszichológiai ö, támogatás formájában mit adnak, illetve hogyha nemzetbiztonsági vagy közrendbeli ö, kockázatokat tapasztalnak, akkor is szabadabb kezet kell ö, nekik nyújtani. A menedékkérők korának meghatározásánál nagyobb, jobb lehetőségeket kell adnunk. A menedékkérelem beadásával kapcsolatos határidőt pedig meg kellene szorítanunk. Erre egyelőre ennyi szeretnék mondani, és várjuk a további konstruktív együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm. Sophie, az Alda nevében te fogsz felszólalni megint Cecilia Wikström helyett? Igen, megkért arra, hogy én tegyem meg a megjegyzéseit, de szeretnék én magam is két megjegyzéssel élni mivel a befogadó, befogadási körülményekről szóló anyagnak én vagyok a szerzője. Lénác mondta, hogy mennyire fontos a harmonizáció, és hogy ez ne legyen most megint egy irányelv, vagy ne legyenek szüksége, szükség, szükségtelen rugalmassági lehetőségek. Mindenhol legyenek ugyanolyan szabályok, ez a véleményem. Második megjegyzésem, jelentéstevőként Szeretnék áttekintést kapni arról is, hogy milyen álláspontok születtek a különböző dokumentumok kapcsán elő, előzőleg, hiszen az a célunk, hogy ezeket hangoljuk össze. Viszont tudom, hogy például a, a fogadási feltételekről szóló dokumentum óta volt egy eurodakról szóló dokumentum, és ott olyan feltételek vannak, amelyek akár ellentétesek az én anyagommal. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ez egy csomag, akkor jó lenne, hogyha összehangolnánk ezeket. Ezért megkértem a titkárságot, hogy adjon nekünk egy áttekintő anyagot, amely a már megszavazott anyagokat tartalmazza, és hogy ott milyen követke, követelmények, feltételek szerepelnek. Cecilia Wikström megjegyzései Először is köszöni ő is a jelentéstevőnek ezt a konstruktív megközelítést. Nagyon sok módosító érkezett a jelentéshez, és nagyon nagy munka lesz a kompromisszumok kidolgozása. A liberálisok szeretnék kiegyensúlyozni a hatékonyabb menekültügyi eljárás igénye, illetve a menekült menedékkérők jogainak biztosítása közötti megfelelő egyensúlyt nem úgy gondolják, hogy minimális jogok biztosítására kellene törekednünk, megfelelően informálni kell a menedékkérőket és jogilag támogatni, mert akkor bizalmuk lesz az eljárásban, és nem lesz olyan sok költséges fellebbezés nagyon nagy hatékonyságnövelést kellene elérnünk, ingyenes jogsegélyhez való hozzájutása kapcsolatban kicsit korlátozna, korlátozna a bizottság a mozgásteret, az viszont valószínű Cecília szerint, hogy ha elhúzódnak az ügyek és fellebbezések sora érkezik majd, akkor ez pontosan az ellenkező hatást váltja ki. Véleménye szerint mindenkinek kell biztosítani az ingyenes jogsegész, jogsegélyt, ami egyébként az minden megint mondom, az én anyagomban is szerepel. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni a jogok és a kötelezettségek között, <clears throat> például a kérelmet kezelő országban maradás az, az jogos követelmény, viszont hogyha egyetlen egy interjúról véletlenül kimaradnak, akkor az már aránytalan, hogy ezért az egész kérelmi, kérelmét ejtsek, ejtsek a hatóságok. Cecilia reméli, hogy pragmatikus hozzáállást fogunk majd tanúsítani, és egy olyan menedékkérelmi eljárás fogunk tudni kialakítani, ami sokkal hatékonyabb, mint a jelenlegi. Sophie, köszönöm szépen. Ská Keller a zöldek nevében fogja elmondani a zöldek álláspontját. Elnézést, csak azért adtam neki szót, mert a Gujétól nem látok senkit. Jó. Jó, akkor én is eh, megköszönöm először a jelentéstevő munkáját és az együttműködést is. Mi is megtárgyaltuk a prioritásainkat, fontos, hogy olyan végeredményre jussunk, ami biztosítsa, hogy a menedék kérelem jogát ki tudja használni, aki ki szeretné, és mindig az adott helyzetben, helyszínen létező helyzetet kell figyelembe vennünk. Sokszor beszéltünk olyan helyzetekről, amikor nem küldik el a leveleket, vagy rossz címre küldik, és azt mondják, hogy emiatt aztán ilyen hibák miatt, kommunikációs hibák miatt nem érvényes már a menedékkérelem, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeket a hibákat kiköszöböljük, ugyanakkor mindig szem előtt tartsuk azt is, hogy olyan emberekről van itt szó, akik esetében egy negatív döntés akár életveszéllyel járó konzekvenciákat is eredményezhet. aztán okosaknak kell lennünk, nem szabad túlságosan sok terhet róni a tagállamokra sem, például a befogadhatósági ellenőrzés formájában, ugyanis ez majdnem, hogy egy, egy második plusz menedékkérelmi eljárást jelentene a tagállamok számára. Nem vagyok biztos benne, hogy minden tagállamnak kép, tagállam képes erre, különösen az elmúlt pár évben tapasztalt nagyon-nagyon nagy rájuk nehezedő nyomás fényében. Tehát ez gyakorlatilag egy plusz eljárás lenne, amivel megterhelnénk a tagállamokat. Fontos, hogy a különböző garanciákat megerősítsük, hogy legyenek erős garanciák, például a a, a menedékkérők jogai területén, és vigyázunk minden olyan koncepcióval, amely a jogaikat általánosságban csökkenteni, például a biztonságos harmadik ország elvével. Ugye lehet, hogy olyan országokon keresztül jöttek, amely amelyek biztonságosak, vagy részben biztonságosak, és akkor a helyzetüket meggyengíti az ilyesfajta jellenkez, rendelkezés. A eljárások gyorsítása nem lenne jog, indokolt azok számára, akiknek a menedék kérelme megalapozott, illetve azt kell megnézni, hogy egy nagy csoportból vannak-e olyan emberek, akik erre jogosultak, és hát olyan csoportoknál kell ezt alkalmazni, mint például a szíriai menekülteknél, ahol tényleg mindenkinek megalapozott a kérelme. De ezen kívül értelme, van -e ennek értelme, abban nem vagyok egészen biztos. Ezek voltak a legfontosabb gondolatok, mi is várjuk a jelentéstevővel a jövőben együtt, folytatott együttműködést, és tényleg koherensnek kell lennünk, amit már a más témákban, más rendeletek vagy eljárások kapcsán eldöntöttünk, azt azzal össze kell hangolnunk ezt a munkát is. Ez rendkívül fontos, és hát ezért van ez a kontaktcsoport is. De ha nem elég a kontaktcsoport, akkor meg kell nézni, hogy még milyen módon tudjuk ezt biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ská. Mielőtt Laurának visszaadom a szót, én magam is szeretnék néhány rövid megjegyzést, illetve meg, meg szeretném kérni a bizottság képviselejét, hogy ő is tegyen néhány megjegyzést. Köszönöm, én is röviden fogok szólni. Köszönöm szépen a jelentéstevőt, illetve, illetve az összes politikai frakciónak a munkáját. Libe természetesen nagyon nagy mennyiségű módosítót nyújtott be, ezeket még mindig tanulmányozzuk a bizottságnál, ezért inkább csak általános, általánosságokat tudok egyelőre mondani néhány módosító, illetve az, hogy ilyen sok módosító van, az azt is mutatja, hogy mennyire bonyolult a kérdés, illetve hogy mennyire lelkesen foglalkozik vele ez a szakbizottság. Tudom, hogy a jelentéstevőnek rendkívül nehéz lesz a munkája, nagy lesz ez a feladat. Sok sikert kívánok hogy, ahhoz, hogy konszenzust érjen el ezek között az igen eltérő álláspontot tükröző módosítók között. A módosítók konkrét kommentelése előtt még hadd mondjak általánosan annyit. A bizottság szándéka az volt, hogy egy irányelvet rendeleté alakítson. Nagyon fontos, tudatos választás volt ez, mivel szükség van egy olyan védelemre, amely amelyet tudunk biztosítani egy ilyen a tagállamokat nagyon nagy nehézségekkel sújtó helyzetben, és biztosítanunk kell azt, hogy aki tényleg, akinek tényleg szüksége van erre, az minél hatékonyabb eljáráson keresztül tudja ezt megkapni, és hogy a tagállamok forrásait is minél jobban ki tudjuk, gazdaságosabban ki tudjuk használni az eljárási eszközök arra kell, hogy ö, menjenek, kimenjenek, hogy akik, akiknek nincs joguk védelemre, azokat minél előbb ki tudjuk szűrni, akiknek pedig szükségük van a védelemre, azt minél, minél előbb megkapják. Ezen kívül harmonizáltabb megközelítésre van szükség, a nemzeti rendszerek különbözősége ne vezessen megkettőzött feladat elvégzéshez, és a magán, mag, maga ez a különbség jelenteti gyakorlatilag azt, hogy egy menek, menedékkérő egyik tagállammal helyett inkább a másikat választja, mert akkor az úgy eljárás szempontjából kedvezőbb neki. Tehát így a, a harmonizálni szeretnénk a jelenlegi irányelvhez képest a helyzetet, mivel az a biztonságos harmadik országok és a, és a biztonságos származási országok származási országok listáját is ide tesszük, és így sokkal jobban meg lehet osztani a tagállamok közötti felelősséget a rendeletforma így sokkal jobban megkönnyíteni a terhek megosztását közöttünk és a harmadik országok között is. Ezért kezdtük el az irányelv rendeleti alakítását. Ezen kívül továbbra és tovább kell tisztázni az irányelben, illetve majd a jövőbeni rendeletben szereplő harmadik biztonságos országok listáját. Garanciákra is van szükség annak biztosítására, hogy akinek valóban szüksége van védelemre, az annak az érdekét, illetve a legkitettebbek érdekét mindenképpen védjük. Ez a legfontosabb szándékunk, és ez, való, és ez véleményem szerint abban is tükröződik, hogy első körben minden menedékkérőnek ingyenes jogi segítséget szeretnénk nyújtani, és csak nagyon kevés kivételt teszünk eznek kapcsán. Ez nem csak a rendszerek meg abeli képességét emeli, hogy a, az, jog, az menedékkérők jogait tiszteletben tartsák, hanem magának a menedékkérelmi ajánlásnak a hatékonyságát és gyorsaságát is emeli a módosítókat külön részletesen nem szeretném kommentálni. Nagyon sok ö, olyan módosító jött, amely, amelyet üdvözölni tudunk, amely a hatékonyság emelését célozza, illetve a jogok tisztázását és érvényesítését célozza. Viszont vannak olyan módosítók, amelyek kicsit más felé mennek, különösen az befogadhatósági eljárásokra vonatkoznak, illetve a különböző biztonságos országok, illetve a gyorsított eljárás tényét kommentálják. Köszönöm a szót. Köszönjük szépen a soros elnökség. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget és hogy ennek az anyagnak a tanácsban törő helyzetéről és a elkövetkező lépésekről szóljak. Köszönöm a munkát az jelentéstevenek. A Máltai Soros elnökség alatt ezt a javaslatot tovább vizsgálták, és kompromisszumos tervezeteket állítottak össze a tematikus megközelítés keretében a rendelkezések, amelyek a kérelmezők, különös szükségletekkel eh, rendelkező kérelmezőkkel kapcsolatosak, különösen kihívás, nagy kihívást jelentettek. Más javaslatokban, a csomagban eh, hasonló eh, javaslatok voltak. Ezért erőfeszítést tett a soros, baltai soros elnökség, hogy észszerűsítse az eljárásokat, az időhatározokat és a különböző javaslatoknak az összehangolását. Erre alapozva még mindig vannak, vannak olyan javaslatok, amelyeket nem e, vizsgáltunk még meg. Az ész elnökség alatt ezt a vitát folytatjuk. és úgy gondolom, hogy már jövő héten ugye sor kerül az első egyeztetésre, olyan, folytatjuk a munkát olyan cikkek vonatkozásában, amelyekről eddig nem volt szó. lehet Lehetőleg hamarabb szeretnénk az első olvasatot lezárni, hogy folytathassuk a második olvasattal, és végső soron egy tanácsi döntés fog így születni. Ennek köszönöm szépen, Eh, hogy mondjam el én is azt, amit a többiek már elmondtak. Köszönet eh, Laura Ferrara-nak az elvégzett munkáért, eh, és megadom a zárszót. Köszönöm, nagyon röviden. Köszönet az összes árnyékjelentés tevének, a bizottságnak, a tanácsnak, mindenkinek, aki felszólalt. Szeretném hangsúlyozni hogy a tagállamok között fontos lenne eh, a szabályok harmonizálása, eh, a rendeletek és a direktívák, irányelvek eh, fényében, hiszen ha túlságos lennék a különbségek a tagállamok között, akkor elszabadul a pokol gyakorlatilag, egy olyan helyzetben, amely eleve nehezen kezelhető. Tehát úgy gondolom, hogy a néppárt és az, az Európai Parlament és az összes intézménynek e, e, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy lehetőleg nagyobb szintű legyen a harmonizálás. Abban is egyetértek, hogy e, következetesen kell eljárnunk, a korábbi anyagokat, anyagok kapcsán meghozott döntéseinkkel egy szellemben kell most is döntenünk, hogy következetesek legyünk valamennyi olyan témakörben, amely összefügg egymással akár a menekült ügy bármely vonalkozására legyen is szó. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani, és biztos vagyok abban, hogy ugyanilyen együttműködés szellemmel tudunk a továbbiakban is dolgozni. Elnök, köszönöm szépen. A e, határidőket a nyári szünet után fogjuk meghatározni, ezzel a mai délelőtti ülést lezárjuk, és háromkor találkozunk. Ma délután köszönöm szépen.